Hello everyone! Üdvözlök mindenkit! Szeretnénk magunkat tartani az ütemtervünkhöz. Kérem, foglaljanak helyet, és készüljenek fel arra, hogy nagyon érdekes előadásokat fognak uh, hallani, és kérdéseket is feltehetnek. Üdvözlöm Önöket a menekültügyi meghallgatásokon, illetve a hatékony jogavaslatot hozzáférés témája lesz ma, ez nagyon fontos, és erről fogunk beszélni. Ezen panel alatt. A hatékony jogavaslathoz való hozzájutást az Európai Unió alapvető jogi kartája biztosítja, és utaltak a kartára az Európai Unió szerződésében is. Hadd szóljak néhány szót a hatékony jogavaslati jogról. Ezt elismerik a alapvető törvények, illetve az emberi jogi törvények. A jogolvaslat célja az, hogy az emberi jogok lényegét végre lehessen hajtani. Ezt biztosítani kell bármilyen formában a jogi rendben. Strasbourgban nagyon sokat foglalkoznak ezzel a kérdésben az emberi bíróságon, és eh, a hatékony jogavaslat kimondja azt, hogy eh, akkor hatékony egy jogorvoslat, hogyha végre lehet vele hajtani az adott jogot, vagy hogyha ez nem lehetséges, akkor megfelelő fellebítő lehetőséget kínál. Erről a témáról fogunk beszélni a négy vendégelőadónkkal, Sabina Hexpillel, a Luxemburgi Bíróságon osztályvezető. Következő felszólalónk Szerzs Bodá, aki a külföldiek jogi tájéval foglalkozó belga tanács korábbi elnöke, az államtanács tagja, a belgumi ULB Egyetem Európai Tanulmányok Intézetének és Karának tanára. A harmadik vendégünk Neil Falcon lesz, az Aditus igazgatója, a Máltai Egyetem vendégtanársegédje, és az EASO monitor bloggere. És a negyedik hozzászólunk pedig majd dr. Martenden Heyer lesz, a Meyers Bizottság, ez egy olyan bizottság, amely nemzetközi bevándorlással, menekültügyel és büntetőjoggal foglalkozik. Tehát ennek a bizottságnak a tagja Hexpil asszonynal fogjuk kezdeni, aki beszámol arról, hogy mi az esetjog a hatékony jogavaslat kapcsán az Európai Unió bíróságán. Euh, merci, Madame le Président. Euh, Köszönöm szépen, euh, elnök asszony. A jogorvoslathoz való hozzájárást az alapvető, alapvető jogi kartának 49. cikkeje garantálja, illetve az Európai Unió is, és ez a garancia benne van az Európai Uniós Unió primér jogában, amely a Lisszaboni szerződéssel életbe lépett 2009. Eh, decemberével. De már korábban is létezett az Európai Bíróság jogszolgáltatása révén már egy jó 25 esztendeje, és ez a hatékony jogorvoslat mindenképpen eh, alapvető joga az Európai Uniónak, az alkotmányos eh, jogból származik, és a, az emberi jogi eh, karta 6. és 13. cikkeje, és ezt mondja ki. Ez az elv érvényesül az Európai Uniós emberi jogokban, a férfiak és a nők bánásmódjában, illetve ahogyan a Johnsoni eh, eset is mutatja, amikor első alkalommal érvényesítették ezt a jogot. Az Európai Uniós állampolgárságból eh, származó jogok ezek, illetve a belső piac szabadságából, valamint a szabadság, biztonság és a jog térségéből és a menekültügyi politikánkból. Ezen területek fontos, és ezen belül a menekült ügyi területen az emberi jogi előírásokat a tagállamok valósítják meg, és nagy mértékben az ő jogszolgáltatási rendszerük adja a garanciát az állampolgároknak, illetve a hatékony jogorvoslathoz való jogot is biztosítják. A nemzeti eh, jogszabályok alapján kell eljárniuk. Mivel hiányzik az Európai Uniós eh, szabályozás, minden tagállam belső eh, kompetenciájához tartozik ez a terület, és neki kell meghatározniuk az erkölcsi elveket, valamint az alapvető jogok tiszteletben tartását, amely az Európai Uniós állampolgárokat megilleti. Ez egy autonómia, autonómiás, e, autonómia eljárás, amelyet azonban a hatékony jogorvoslathoz való jog korlátoz, és a nemzeti jog nem sértheti meg ezt a nemzetközi Európai Uniós jogot. A nemzeti jogszabályok alapján biztosítani kell a hatékony jogorvoslathoz való jogot, az Európai Unión belül, különösen a menekültügyi kérdésekben, és az Európai Bíróság is részt vesz ebben a folyamatban. A nemzeti jogszabály jogszolgáltatással karöltve választ adnak olyan kérdésekre, amelyek az emberi uniós jogokat érintik, valamint az ezzel kapcsolatos fellépéseket. Ebben a kontextusban meg lehet keresni a bíróságot, hogy hatékony jogorvoslatot biztosítson. Nézzük tehát, hogy melyek is ezek a követelmények. Ezek a körülményektől függően változhatnak, hiszen az igazságszolgáltatás, a jogszolgáltatás elég sokféle lehet, azonban az általunk megfigyelt területen 2011. júliusában volt egy olyan eset, amely a 2005 per 85-ös jogszabályt érinti, amely a menekült ügyi státusszal foglalkozik a tagállamokban. Szembedjúf volt ennek az esetnek az alanya, aki Mauritániából származik, és egy kérelmet nyújtott be, nemzetközi védelemre vonatkozó kérelmet Luxemburgban. A meghallgatása során nyilatkozott, mi szerint Mauritániát azért hagyta el, hogy a rabszolgaságból, szolgasorba való szolgasorból meneküljön meg, és jobb körülmények között éljen Európában, és családot alapíthasson. Ezen kívül azt is elmondta, hogy ebből a célból 3000 eurót kellett adnia a munkaadójának, és megvan a veszélye annak, hogy ő üldözni fogják, illetve esetleg az élete is veszélyben van. A bíróság először is úgy döntött, hogy Samba Gyuf úr kérelmét megvizsgálja egy felgyorsított eljárás keretében, másodszorban pedig a felgyorsított eljárás keretében elutasította ezt a kérelmet, mondván, hogy Samba Gyuf úr hamis útlevelet nyújtott be, illetve az általa elmondott indokok, amelyek alátámasztják a kérelmét, gazdasági jellegűek, és ezért nem érdemli meg a védelmet. Szamba Gyúf úr fellebbezett, és bár a luxemburgi bíróság kimondja, hogy amikor egy védelmi kérelmet felgyorsított eljárás keretében bírálnak el, akkor a lehetőség nyílik arra, hogy az adminisztratív bíróság elé vigye a jelentkező az ügyét, de ez csak a rendes eljárás keretében történhet. Az adott esetben pedig nincs felebezési lehetőség. A luxemburgi bíróság kizárja azt a lehetőséget, hogy a döntés ellen fellebbezni lehessen egy felgyorsított eljárás keretében. Az administratív bíróság kérdőjeleket támasztott először is, hogy kompatibilis-e a kérelem az irányelvvel, illetve Hogyha az ilyen eljárás rendet lehetővé teszi az irányelv, akkor ez a rendszer megfelele a hatékony jogorvoslathoz való jognak. Ez a luxemburgi bíróság tehát az Európai Bírósághoz fordult. Először is, ami az irányelvet illeti, ezt kimondja, hogy hatékony jogorvoslatot kell biztosítani egy menekültügyi kérelem kapcsolatos döntés esetében. A kérdés pedig a felgyorsított eljárás volt, de ez is egy ilyen menekültügyi kérelem ebben az esetben. És egyértelmű, hogy hogy egy ilyen eljárásról volt szó. Azonban a bíróság értelmezésében Ugye felgyorsított eljárásról volt szó, ez azonban előkészíti a végső döntést, hiszen tudni kell, hogy az adott szemét befogadják el, vagy kiutasítják. A bíróság az irányelvet olyan értelemben értelmezte, hogy egy ilyen előkészítő döntés esetében nem lehet külön bírósághoz fordulni. Ez azt jelenti, hogy a, az irányelv segítségével próbáltak eljárni. A második kérdés pedig, hogy hatékony jogorvoslathoz joga van-e a jelentkezőnek. És itt egy előzetes eljárás esetében kiderült, hogy a kérelem garantálásához nem szükséges az, hogy a döntéseket, a határozatot megkérdőjelezzék. Egyszerűen magáról a, maga a jelentkezés, illetve az ezzel kapcsolatos döntést lehet megkérdőjelezni. De meg kell vizsgálni, hogy miért utasították el ezt a kérelmet. Azonban a luxemburgi törvények alapján az ilyen gyorsított eljárás nagyjából ugyanúgy zajlik, és ez a kérelem visszautasításához vezetett, azaz Szambagyúf abból azokból kifolyólag, hogy Szambagyúf úr egy hamisított útlevelet nyújtott be, és ezért alaptalannak találták a kérelmét. Ezeket pedig meg kell vizsgálni. Tehát elfogadhatatlan lenne a hatékony jogorvoslathoz való jog esetében, hogy hogyha a luxemburgi bíróság úgy döntött volna, hogy nem lehet ezt a döntést megkérdőjelezni, már ami a felgyorsított eljárást illeti, hiszen az indokok indokokat nem lehetett mérehatóan vizsgálni a végső döntés, végső döntés kapcsán. Ez azt jelenti, hogy meg kell vizsgálni a visszautasítási okokat, és a felgyorsított eljárásra irányuló kérelmet, és így külön fellebbezést lehet tenni ez ellen a döntés ellen. A bíróság megvizsgálta mások két eljárási döntést, Más szóval a fellebezési kérelmi időszakot, amely 15 nap, a gyorsított eljárás keretében, e, a normális esetben ez egy hónap. Alapvetően ugye a körülmények határozzák meg azt, hogy elegendő-e a határidő. A Nemzeti Bíró fogja igazolni, illetve megnézni, hogy az adott körülmények között a 15 nap elegendő-e vagy sem arra, hogy a kérelmező fellebezést nyújtson be. Az egyértelmű, hogy a tagállamok hatóságai, illetve a mm, menekült jogot kérők érdekét szolgálja az, hogy gyors döntés szülessen. Tehát ez helyes, tehát helyes a gyorsított eljárás. Maga az a tény, hogy egyetlen egy fellebbezési testület van, nem ellentétes a fellebezéshez való joggal, hiszen egy bírósághoz, bírósághoz való hozzáférést kell garantálni, de nem többszintű hozzáférést. Elnök, köszönöm szépen. Megpróbálok némi időt szállni majd a kérdésekre, válaszokra, és talán akkor még bővebben ki lehet fejteni azt, amit most önökbe folytottam. Most Szerzs Bodád úrnak fogom megadni a szót, a tagállami értelmezésekről fog szólni, amely különböző hatékony, illetve eredményes jogorvostathoz való hozzáférést biztosít a különböző tagállamokban. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Talán azzal kezdhetném, hogy némi gyakorlati tudnivalókat mondok el hiszen sok előadónk van még, különböző szervezetektől, intézményektől. Én igazából nem intézményt képviselek, hanem a saját véleményemet fogom elmondani, a saját nevemben beszélek. Hiszen korábban voltam a külföldiek jogvitáival foglalkozó belga tanács elnöke. Felhívnám tehát a figyelmüket egy olyan problémára, amelyel hazámban elég sokáig küzdködtünk, mégpedig az, hogy a fellebbezéshez való hozzáférést a harmonizációs folyamat keretében is biztosítani tudjuk, különösen, hogyha ez egy közös európai menekültügyi rendszerhez vezet. Amikor a harmonizációról beszélünk, akkor miről is van szó? Nagyon egyszerű ez az elképzelés, azon alapul, hogy bárhol lép be valaki az Európai Unióba, vagy bárhol nyújtja be a kérelmét, ugyanolyan eséllyel kapja meg a menedék jogot, de ez nem a fellebbezés joga, ez a Karta 47. cikkéből származik. Ez azt jelenti, hogy bármilyen egyedi döntés, vagy egy határozat, amely megtagadja a menedékjog biztosítását, ez ellen független bíróság előtt fellebbezni lehet. Persze sok a, fe- a független bíróság, több mint a hány tagállam van, hiszen van olyan bíróság, több olyan bíróság is van, amely felel a menekültügyi kérdésekért, és van olyan, hogy egy joghatóság alatt és többféle bíróság foglalkozik ilyen kérdéskörökkel. Alapvetően tehát kiderült, hogy több mint 30 különböző bíró foglalkozott ugyanazokkal a kérdésekkel. Bizonyára el tudják képzelni, hogy az volt a célunk, hogy következetes esetjogot dolgozzunk ki. Persze ez nem volt mindig lehetséges, de mindent megtettünk a különböző bíróságok bevonásával, és ez különösen lényeges a menedékjog esetében. A harmonizáció területén sokféle területtel találkozunk, a menedékjog annyiban egyedi, hogy az értelmezésnek igen tágteret ad. És hogyha az értelmezésnél tartunk, ez egy szubjektív tényezőt enged érvényesülni ebben a kérdéskörben. Tehát nagyon szubjektív az, hogy a tényállást hogyan állapítjuk meg. Ritkán tudja a menedékkérő bizonyítani, hogy milyen módon volt ő üldöztetés tárgya a menedékkérő, aki bizonyítani tudja, hogy üldözik, valószínűleg hamisított ajánlat, bizonyítékot fog szolgáltatni, legalábbis a legtöbb esetben a gyakorlatomban ez derült ki. Általában tehát nagyon kevés a bizonyíték, hogyha van bizonyíték, arról pedig nem tudjuk pontosan, hogy megalapozott és valódi bizonyítéke általában nincsenek meg az erőforrásaink arra, hogy megállapítsuk a benyújtott bizonyítékok megalapozottságát, valódiságát, hogyan tudjuk tehát valakinek eh, a szava hihetőségét felmérni. Végső soron egy igen szubjektív területről beszélünk, és pontosan ezért kerül elutasításra sok kérelem, lehetnek szép alapelveink, de a gyakorlatban, legalábbis az én gyakorlatomban, én 20 évig eh, dolgoztam ezen a területen, a legtöbb elutasításnak eh, az volt az oka, hogy egyszerűen nem hittünk eh, az érintett szavának. Ez tehát egy nagyon fontos probléma, a tényállás megalapítása a menedék jogban a szubjektivitás elkerülhetetlen. Az értelmezés, a törvény alkalmazása, ez is szubjektív. Ha megnézzük a Genfi egyezményt, hogyha az arról beszél, hogy valakinek tartania kell az üldöztetéstől. Maga a félelem vagy a kockázat egy igen szubjektív érzelem. Az, hogy megalapozott félelemről van-e szó vagy sem, azt már, az már egy döntéstárgya. El kell döntenünk ezeket a kérdéseket, és ebben mindig van egy szubjektív elem. A, az eredményes jogorvoslattal kapcsolatosan nem magáról a jogi koncepcióról szeretnék beszélni, de a gyakorlatban a legfontosabb kihívás, ami ezen a területen felmerül, szintén a szubjektivitáshoz kapcsolódik, vagyis hogy Európa világos üzenetet közvetítsen az elsőfokú döntéshozókhoz. És ez nem olyan egyszerű dolog, mint ahogy első pillantásra tűnik. Koherens, következetes üzenetre van szükség, amely az EU egészében érvényesül, ráadásul következetes, egységes közigazgatási gyakorlatra is szükség van, az európai menekültügyi kurikulumban és hasonló eszközökben ezt próbálják érvényesíteni. Nem arról van szó, hogy a bírónak felülről diktálják a döntést, hanem valódi harmonizálásra van szükség, hogy a fellebbviteli testületek ne adjanak, ne közvetítsenek külön más és más üzenetet minden országban, vagy különböző üzeneteket még ugyanazon az országon belül is. Nincsen erre valamilyen varázslatos megoldás, de bizonyos alapszabályokat be kell tartani. Először is világos megkülönböztetést kell tenni a közigazgatás és a bíróság feladatkörei között. Az is fontos, hogy legyen egy integrált minőségi keretrendszer, vagyis hogy különbség legyen a közigazgatás és a bíróság között. A bíróságnak nem ugyanazt a munkát kell még egyszer elvégeznie, amit az első fokon már elvégeztek. Azután intézményesíteni kell az elsőfokú gyakorlatokat. Az ilyesfajta intézményesítése a folyamatoknak kiút lehet a szubjektivitás tiranniájából, vagy zsarnokságából, hogyha így mondhatom. Nem csak jó akaratról van szükség, és minimum szabályokra, hanem a hitelességet is növelni kell, csökkentve a szubjektivitás szerepét és a döntéshez megfelelő alapokat szolgáltatva. Az is nagyon lényeges másodfokon, hogy hogyan tudjuk kialakítani azokat a mechanizmusokat, amelyeket a bíróság használhat, vagyis hogyan tudjuk biztosítani a megfelelő bírósági felügyeletet. A végső kérdés nagyon egyszerű, hogyan tudjuk megváltoztatni azt, ami jelenleg gyakorlaton múlik, vagy a gyakorlati alkalmazáson, hogyan tudjuk ezt jogilag formalizálni. Például egy közigazgatási bíróság esetében ki fogja ezt a felügyeleti munkát eh, ellátni. A bíróság felügyeli a közigazgatás, de a bíróságot kifelügyeli. A legtöbb országban egy magasabb fokú bíróság, tehát a jogi kompetenciáknak kialakul egyfajta piramisa. De nem vagyok egészen meggyőződve arról, hogy ez a piramis valóban jól szervezett, eh, jól szabályozott minden tagállamban. Persze, ez csak egy feltételezés, az én hipotézisem, de abban biztos vagyok, hogy EU szinten a piramisnak nincsen csúcsa. Vannak kis piramisok az egyes országokban, de ezek nem állnak össze egyetlen nagy piramissá, amelyek közös csúcsban végződnének. Az Európai Bíróság nyilván nagyon fontos szerepet játszik a jogértelmezésben és pontosításban, de azt nem mondhatjuk, hogy felügyeli a bíróságokat, vagy hogy egységes jogértelmezést biztosít. Végső soron a bírók, a döntéseket meghozó bírók jó indulatára kell hagyatkoznunk. Minden országban van felügyelet a bíróságok fölött természetesen, de úgy gondolom, hogy nyitva kell hagynom ezt a kérdést, mert végső soron a bíróságok függetlenségének kérdése kerül majd szóba, hiszen a bíróságoknak szabadon kell tudniuk döntést hozni, viszont még egy joghatóságon belül is nehéz biztosítani a döntések következetességét és minőségét. Köszönöm szépen. Köszönöm. És most pedig hallgassuk meg dr. Neil Falsont, aki tényszerű problémákról fog majd beszélni, vagyis hogy milyen valódi problémák merülnek fel az eredményes jogorvoslathoz való hozzáférésben, az Európai Unió gyakorlataiban, eljárásaiban és irányelveiben. First I'd like to thank the... Jó napot kívánok, és szeretnék először is köszönetet mondani azért, hogy megszervezték ezt a nagyon fontos meghallgatást, és ez nagyon fontos időpontban érkezik az európai menekültügyi politika szempontjából azok az ügyvédek és civil szervezetek, akik együttműködnek a menekültekkel, azok nagy potenciált látnak ebben, viszont veszélyeket is. Ez növelheti az emberi jogi értékek megvédését, viszont megvan a veszély arra, hogy csak a biztonsági mérlegelés fog megvalósulni. Ebből kiindulva jó lenne az, hogyha hozzá, a jogavaslathoz való hozzájutás kapcsán megvizsgálnánk a jogi eszközöket, viszont az is jó lenne, hogyha a technikai szintről elmozdulnánk, és megpróbálnánk megérteni azt, hogy az irányelvnek milyen hatása lesz közvetlenül a menekült kérőkre, a menekültekre és a velük dolgozókra. Szeretném feltenni a kérdést a, az eladásomban, hogy milyen fajta kihívások vannak a jogorvoslat kapcsán. A nemzetközi emberi jogi kontextusban a jogorvoslathoz való hozzájutás a, nem más, mint az emberi jogok végrehajtása és az emberi szabadságok végrehajtása e, bármilyen formában a hazai jogrendben. Számos testület kritériumokat használ, ezeket ismerjük. Gyorsnak, hatékonynak e, kell lennie, hozzáférhetőnek, függetlennek és objektívnak, végrehajtatónak kell lennie a jogavaslatnak, és meg kell védeni az emberi jogi sértésektől a hatékony jogorváslatot, az, az alapvető jogkartája is biztosítja, sőt, az, ember, az Európai Bíróság is többször hangsúlyozta azt, hogy ez egy általános elve a közösségi jognak, amely a tagállami tradíciókból fagad, és ezt a, az emberi jogok, illetve alapvető szabadságjogok egyezménye által is megerősítették. Az Európai Unió csatlakozása az emberi jogi egyezményhez tovább fogja ezt erősíteni. A hatékony jogorvoslat kapcsán el kell képzelnünk a következő dolgot. A pontos terminológia, és az, hogy a megfelelő jogolvasatot való hozzáférést, azt a menekült kérelmek során alkalmazzák. Különböző intézkedéseket sorolnak fel, mennek alapján a tagállamoknak kötelező bíróság előtt biztosítaniuk a megfelelő jogavaslatot, ehhez különböző döntésekre van szükség, vagy olyan döntésre nem vizsgálják tovább a következő kérelmeket. Meghatározzák a kártás, hogy milyen fajta időbeliségen kerül kell ezt elvégezni. A bizottság megpróbálja megváltoztatni ezt az irányelvet. Habár az eljárási irányelvben van benne a hatékony jogorvoslatról szóló rendelkezés, számos eszköz is van, amely nagyon fontos a meredékkérők számára, és amelyre meg lehet őket védeni az Európai Unióban. Minden esetben a menedékérőket a kormányok, illetve a hatóságok döntései érintik. Ezek számos aspektusára kihathatnak az életüknek, biztosítani kell azt, hogy meg lehessen fellebezni ezeket a döntéseket a megfelelő jogos díj lehetőségekkel. A fellebezés már egészen korán megkezdődhet, még akkor, mielőtt még valaki bejutott volna az Európai Unió területére. Kollektív módon megakadályozni az Európai Unióba való bejutását a menekülteknek, mert nincsen megfelelő dokumentumok. Ez megfelelő felülvizsgálatra van szükség, és ezt is védi az Európai Unió kartája. A szigorú határőrzések ugyancsak kényes helyzetet jelentenek. Azt is meg kell vizsgálni, hogy közösen lépnek-e fel a tagállamok a tengeren vagy nem. A Frontex, illetve a Human Rights Watch jelentésére kell itt gondolnunk. Ebben a kontextusban azt láthatjuk, hogy nincs igazából hozzáférése a civil szervezeteknek, az ügyvédeknek, tehát akkor hogyan lehet beszélni egyáltalán hatékony jogavaslatról, amint rá lépnek az EU területére a menekültkérők és beadják a kérelmüket, akkor már bizonyos irányelvek fedik őket. Nagyon fontosak itt is a jogavaslati lehetőségek már ebben a szakaszban is. A tagállamok magdöntik, hogy hogyan foglalkoznak a menedékkérőkkel. A hármas fejezet értelmében a tagállamok megvonhatják a belépési feltételeket. A hármas fejezet beszél arról, hogy, hogy fellebezéssel élhetnek a menekült kérők, viszont vannak itt gyakorlati gondok. Milyen információt kell adni a menekült kérőknek jogaikat, illetően informálják -e őket megfelelően, hogy fellebezhetnek a döntés ellen, hogyha informálják őket, akkor írásban, vagy másképp adják meg a az információkat, milyen nyelven adják meg az információkat. A standard mondat az, hogy olyan nyelven kell megadni, amelyet feltehetően ért a kérve, az, hiszem ez eléggé buta megfogalmazás. Írásban, illetve minimális számú nyelven meg kellene adni ezt az információt, ahogy ezt már korábban hallhattuk. Viszont figyelembe kell venni azt is, hogy vannak olyanok, akik nem tudnak olvasni, vagy egyáltalán nem is értik ezeket a nyelveket. Ezt súlyosbíthatja az a helyzet is, hogy a menekültkérőket fogvatartják a folyamat ideje alatt. A fogvatartás egyfajta izolációt jelent, és a hatékony jogoslatozó hozzájárás tekintetében így nem igazán sikerülhet ki ezt a jogot gyakorolni. Hogyan lehet egy információt cserélni egy fogatartási centrumból a külvilággal szemben? Lehetséges-e a fogvatartott számára, hogy magánjogi szolgáltás vegyen igénybe? Például a kiskorúak, vagy az írásodatlan afgán nők például hogyan tudják kitölteni ezeket a nyomtatványokat. A kiskorúak vagy más sérülékeny csoportok más döntésekkel szembe kell nézniük. Például az, hogy hány éves valaki az a döntés, vagy az, hogy sérülékeny csoporthoz tartozik-e, azt egy vagy a csoport dönti el, viszont nem biztos, hogy megvan a kompetenciájuk ahhoz, hogy ezt eldöntsék. A legfontosabb az az, hogy megfelelő jogosok létezzen a nem megfelelő eljárással szemben. A menekült folyamatokon belül számos civil szervezet védi a menekült kérőket, viszont a jelenlegi rendelkezések nem adnak túl sok lehetőséget a segítségnyújtásra, hanem ez főként a helyi hatóságok mérlegelési körébe utalják. Viszont itt eléggé frusztráló eredmények születhetnek, tehát az információs kérdés merül fel ismételten, tehát az, hogy olyan nyelven kell az információkat megadni, amit értenek a menekült kérők. Ugyancsak mérlekelni kell mindezt a fellebbezések kapcsán is megfelelő módon kell hozzájutniuk a dokumentumhoz a menedékkérőnek, és meg kell vizsgálni a dokumentumok valódiságát is. Jelenleg nem szabad alábecsülni a kérelmek fontosságát, és azt, hogy automatikus néha a folyamat. A meredék kérő, akit első fokon elutasítottak, őket a visszatérítéstől meg kell védeni a fellebezési folyamat által. Hogyha a fellebezési folyamat nem megfelelő, akkor sérülhetnek a menekült kérő emberi jogai. Az MS ügy rámutatott arra, hogy mennyire nem hatékony a jelenlegi eljárás. Ennek az a, az eredménye, hogy az MS ezt lefette volna az emberi egyezmény tehát a, a fellebezés nem mindig automatikus, hanem mindig az adott bíróság kezében van, és csak akkor lehetséges, hogyha a tagállami törvények ezt lehetővé teszik. Gyakran a legalapvetőbb feltételek sem valósulnak meg a menedőkérők esetében. Fel lehet tenni a korábbi kérdéseket is, A fogvatartás nagy mértékben kihat az egész helyzetre, hiszen gyakran a repülőtereken, vagy nagyon messzi, nehezen elérhető helyeken tartják fogva a menedékkérőket, tehát egy elég nehéz jogolvaslattal szolgálni. Nagyon gyorsan felsorolnám azt, hogy milyen esetekben e, sújtják adminisztratív döntések a menedékkérőket. Szeretném kiemelni azt, hogy a jogorvoslat, a megfelelő jogorvoslat nem csak egy bizonyos részén érvényesül a menedékkérési folyamatnak, hanem a teljes folyamatra vonatkoznia kell. Számos más terület van, amit lehetne említetni, viszont a megfelelő jogorvoslati lehetőség nagyon fontos a menedékkérők számára. Például nagyon fontos ez a család egyesítés szempontjából, az, hogy általánosságban hozzá lehessen férni a szociális, gazdasági jogokhoz is. Idea, however, is not merely to present a list of challenges. Nem csak kihívásokat szeretnék felsorolni, hanem megfelelő megoldási lehetőségeket is. A mi perspektívánkból azt szeretnénk, hogyha az általános kritériumokat megvalósítanák, mégpedig gyorsan, stb. Ezek az elemek egymást kiegészítik, viszont, viszont a horizontális pontokat is hangsúlyozni kell. A megfelelő együtt működés nem lehet, nem helyettesítheti azt, hogy figyelembe vegyük a, azt, hogy milyen gondokkal küzdenek a menedékkérők. Teljes hozzájutást kell adni a menedékkérőkhöz minden információhoz. Ez nem csak fontos a menedékkérők számára, ez fontos a Dublini rendelet szempontjából is. Megfelelő technikai szakértelemre van szükség, és ebben a szempontból nem csak a menedék hatóságokkal kell foglalkozni, eh, hanem a rendeletekkel is. Köszönöm szépen, lehet, hogy még lesz időnk majd kérdésekre, válaszokra, és most minden késedelem nélkül megadom a szót Dan Heyer úrnak, aki szintén a gyakorlati aspektusokról fog beszélni, határhelyzetekről, elfogásról, és így tovább. Meg is adom neki a szót, tessék. Thank you, uh, Mrs. Uh, Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm, hogy meghívtak. Van egy pár pontos prezentációm, nem tudom, hogy lehetőség nyílik -e ennek a bemutatására. Nos, nézzük akkor. Egy részleteiben más kérdésről szeretnék beszélni, a, de ez érinti a menekültügyi eljárásokat. Itt a különböző ellenőrzésről, a tengeri határi ellenőrzésekről szeretnék beszélni, illetve a menekültügyi eljáráshoz való hozzáféréshez. A kérdés, ami előttünk áll, az az, hogy a határon történő ellenőrzés és menekült jog kérelem mennyiben vonatkozik a tengeri határokra. A parlamentben már nagyon sokszor beszéltek erről a kérdésről, de azt hiszem, hogy abban megállapodhatunk, hogy még nem sikerült megért, megoldani ezt a kérdést. A tavalyi döntés, a tanácsi döntés 2010 per 252-es konkrét intézkedéseket határoz meg, és a parlament javaslatai arra irányulnak, hogy a Schengeni határkódexet módosítsa, és ez közös ellenőrzést is lehetővé tesz harmadik országokkal. Hangsúlyozni kívánom, hogy nem bonyolult jogilag az EU-s jogszabály alkotók számára hogy a tengerészeti ellenőrzésekben érvényesítse az Európai Uniós jogot, és ez a legutolsó javaslat a Schengeni kódex módosítására kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy valóban konkrét lépések történjenek. Nézzük, miről is beszélünk, véleményem szerint melyek a legfontosabb kérdések. Nos, először is az eljárásbeli normák, milyen eljárásbeli garanciák vannak a határellenőrzés területén, illetve az átláthatóság a határellenőrzés esetében. Talán az olasz országi visszatérítések, illetve az ezzel kapcsolatos jelentések a Libiába visszaküldött személyekről szóló jelentések, illetve ezek ügye, ezen ügyek Európai Bírósághoz való kerülése jól illusztrálja, hogy miről is van szó. Az év végéig várunk majd döntést. A 2009-ben a Libiában való, Libiába való visszatoloncolás természetesen kapcsolódik a libiai válsághoz, de van még más közös határellenőrzési lehetőség Spanyolországgal kapcsolatban és más országokban, kétoldalú határmegállapodások keretében, afrikai országokkal, a zöld foki szigetek, illetve Spanyolország közötti megállapodáson túlmenőleg. Kérdés az, hogy ezeknek hogyan kell alaki, alakulniuk, hiszen a határellenőrzés az Európai Uniós jogszabályok részét képezi, és ezért Brüsszelnek is némi kontroll joga van ezen a területen. Um, let me first talk about procedural standards and how az eljárásbeli normákról szeretnék most beszélni, illetve arról, hogy a tanács hogyan döntött az, a tengeren elfogott emberek sorsáról. Nos, ez a döntés, ahogy mondtam, ez a tanácsi határozat az Európai Bíróság elé került, és ennek már mintegy másfél éve, úgyhogy valószínűleg egy pár hónapon belül várhatjuk az ítéletet. A tanácsi határozat először is kimondja, hogy minden tengerien történelmezés esetében a nem visszaküldés, visszatolontás elvét kell értelmezni, illetve érvényesíteni. Mindig a felügyelet szót látjuk a előtérben. Az elfogott embereket le lehet tartóztatni, illetve harmadik országba lehet küldeni őket, és mindezre az ellenőrzés címkét ragasztjuk rá, de erre konkrét utalás nincsen a tanácsi döntésben, azért, mert az egésznek a, a fogalma, az összes az, az ellenőrzés címszó alá került. Nincsenek eljárásbeli garanciák, a határellenőrzés azonban a határkódex nagy mértékben meghatározza. Azonban az eljárásbeli garanciák itt nem léteznek, ez azt mondhatjuk, hogy elég kreatív a jogszabálygyártás ezen a legmagasabb szinten. De majd megvárjuk, hogy mit mond az Európai Bíróság, hogyha ellenőrzünk valakit, ellenőrzünk személyeket, akkor határellenőrzés keretében járunk el, és hogyha nem engedjük belépni az országba, akkor a belépés tilalmának eljárását alkalmazzuk, és természetesen fölmerül a fogvatartás, illetve a visszatartás, visszatoloncolás kérdése. Ezt a visszatoloncolással foglalkozó irányelv szabályozza. És ezzel az első javaslatomhoz el is jutottam. A tengeri határ intézkedések határellenőrzést jelentenek az Európai Uniós jogszabályban, azaz nincsenek eljárásbeli védzáradékok. Hogyha erre a kérdésre nem a válasz, akkor a jogalkotási megoldás az lenne, hogy tisztázzunk jó pár intézkedést a Schengeni jogszabályban, és ugye ez a parlament feladata, annak e- érdekében, hogy a belépési tilalom, illetve a különböző eljárások a, tengeren történő ellenőrzés esetében is érvényesek legyenek. A második javaslatom, és ezzel be is zárnám a szavaimat, le is zárnám, a titkos megállapodások Spanyolország 6 vagy 7 afrikai országgal írt alá megállapodást, Olaszország is Líbiával jó pár megállapodást írt alá a közös határellenőrzésről, és most egy új kétoldalú bevándorlási egyezmény született Olaszország és Líbia között miszerint humanitárius vízumot kaphatnak ezek a belépők, ugye ez fölzaklatta a kedélyeket Európában. A visszatoloncolt személyek, személyek esetében Tunézia el is elfogadta, hogy vissza kell fogadnia ezeket a személyeket, bár egy bizonyos kvótát határozott meg, illetve kótában határozták meg az ellenőrző hajók számát is. Ezek mind nagyon fontosak az Európai Unió számára, ugyanígy a Spanyolország és Afrika országok kötött, között kötött megállapodások is. Nagyon érdekes a bizottsági javaslatban, hogy van egy új kitétel, miszerint a közös határ ellen határpontokra vonatkozó megállapodásokról tájékoztatni kell az Európai Uniót, hogy megnézhessék, hogy a Schengeni kódexnek megfelel vagy nem ezek közös határátkelők, és ezzel kapcsolatban van egy javaslatom, hogy ide bevegyünk egy kötelezettséget, hogy minden határellenőrzési megállapodást az Európai Unió tudomására hozzon, határellenőrzés, felügyelet, mind-mind ide tartozik, és ezt az Európai Bizottsághoz kellene küldeni egy értesítési eljárás keretében, ez talán, hogyha nem is biztosítja a demokratikus ellenőrzést és az átláthatóságot, mégis mindenképpen egy első lépés lehet. Mivel itt nagyon röviden szólhatok hozzá ehhez a konferenciához, ezért egy külön anyagot készítettünk ebben a témában, látogassanak el a weboldalunkra, és olvassák azt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Valóban Nagyon értékes ajánlásokat osztott meg velünk a jogszabályalkotásban, és nagyon fontos megvizsgálni ezeket a kétoldalú egyezményeket, amelyeket a tagállamok kötöttek harmadik országokkal, és Falszon úr előadására is visszautalva, igen lényeges, hogy amikor a jogszabálytervezetek készülnek, akkor tudjuk, hogy hogyan működnek a valóságok, és hogy mi van az egyes szavak mögött. Öt percünk van a kérdésekre, sajnos csak ennyi rendelkezésre. Ki szeretne kérdezni, Buzutil úr? Köszönöm szépen, elnök asszony, és Szeretnék köszönetet mondani és gratulálni minden előadónak, nagyon érdekesek voltak ezek az előadások. Szeretnék egy kérdést feltenni, mégpedig a legutóbbi előadó hoz, Hayer úrhoz. Alapvetően arra alapozta érvelését, hogy a terep munka során is biztosítani kell a non refulman elvének érvényesülését, és ez valóban így van, ez kétségtelen ilyen esetekben a menedékhez fűződő jogot védelmezni kell, de ön is említette, hogy illegális útvonalakról van szó, vagyis ez már a büntetőjog területére vezet el minket az emberkereskedelem és az embercsempészet területére. És amikor ezeket a cselekményeket felfedezik, és a menekült jog keretébe tereljük, akkor gyakorlatilag egy ember kereskedelmi folyamatot védelmezünk. Teljesen egyetértek azzal, hogy a menedék jogot és az ehhez kapcsolódó jogokat biztosítani kell, de ezt nem szabad úgy csinálni, hogy bűnrészesek legyünk egy alapvetően büntetőjogi kategóriában, tevékenységben. Egy dolog, hogy valaki megérkezik a határunkra, vagy a repülőterünkre, menedékkérelmet nyújt be, és megkapja mened, menekült jogot, vagy pedig, hogy felfedezünk egy illegális tevékenységet, és hozzájárulunk a tevékenység végéhe, végzéséhez, azzal, hogy menedék jogot biztosítunk. Ez azért egy eléggé nehéz kérdés, fogas kérdés, és szeretném, hogyha megválaszolná. Teljesen egyetértek Buzutil úr, hogy ez óriási dilemma. Jogászként és politikusként is szembe kell néznünk ezzel a dilemmával. Jogászként viszont az a kérdés is felmerül, hogy ön szerint helytálló-e, hogyha tengeri határon olyasmit engedünk meg magunknak, mint más határon nem. Például a feltartóztatott személyeket visszafordítani, anélkül, hogy eljárási garanciákat biztosítanánk számukra, vagyis megkerüljük a Schengeni határkodex szigorú szabályait a határokon. Formálisan az a válasz, hogy a bíróság megvizsgálja a Schengeni vám a határőrizeti kódex, kódexet is a szabályok szempontjából, és azt mondja, hogy bizonyos kilométeren belül be kell tartani bizonyos szabályokat, azon kívül nem, de azért jogászként ez számomra nagy problémát jelent. Vissza kell -e küldeni ezeket a személyeket, vagy pedig bebocsáthatjuk őket az Európai Unió területére azért, hogy a megfelelő eljárásokat lefolytassuk. Nincsen megoldás erre a dilemmára, én legalábbis nem tudok ilyet mondani, csak a szempontunkból, az Európai Unió szempontjából próbáltam megvilágítani, hogy hogyan kezeljük ezt a folyamatot. Úgy gondolom, hogy azt is hasznos kiemelni, hogy a menedékérők hogyha illegálisan lépnek be, akkor nem csak a tengeri határokon léphetnek így be, hanem szárazföldi határon és repülőtéren is. És ilyenkor is előfordulhat, hogy az illegális belépő menedékért folyamodik, de úgy látszik, hogy csak a tengeri határátlépésnél vonjuk kétségbe a menedékérelem elbírálását, és más esetekben pedig másként bánunk ezekkel az esetekkel, mert a többi határnál nagyon szigorúak a feltételek. Egy szomáli, egy afgán, egy iráni, iraki állampolgár számára nagyon nehéz bejutni az Európai Unió területére, annak ellenére, hogy a statisztikáinkban elismerjük, hogy ők is védelmet kell, hogy élvezzenek Ilyenkor olyan helyzetbe küldünk vissza embereket, amikor az emberi jogaik sérülhetnek. Other questions? Van nekem még további kérdések? You want to say something? Szeretett volna mondani valamit? Nem? Akkor köszönöm szépen a figyelmet, azonnal kezdjük is a következő szekciót. Ennek a témája a szankciók témája. Köszönöm az előadóknak, és köszönöm a figyelmet a közönségnek is. Bueno, vamos sin solución de continuidad, vamos a... Folytatjuk a munkát, üdvözlök mindenkit a hatodik szekcióval. A délelőtt és a délutáni szekcióink is nagyon fontosak, és az is fontos, hogy az Európai Parlament falain belül tudjuk tárgyalni ezeket a problémákat, amelyek kapcsolódnak a tanácssal közös munkánkhoz is. Nagyon fontos, hogy gyors megoldásokat találjunk, hiszen erre van szükség a menekültügy területén. Azonnal meg is adom a szót Tina Akefotoft asszonynak. Én sajnos nem tudom kimondani a nevét. Ő az Európa Tanács parlamenti közgyűlése migrációval, menekültügyel, népességügyel foglalkozó bizottságának tagja. Tessék parancsolni. You, uh... Köszönöm. Aketoft a nevem. Tudom, hogy mindenkinek belebotlik a nyelve még svédül is. Nagyon hálás vagyok, hogy az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének lehetőséget adtak a felszólalásra délelőtt is és délután is ebben a nagyon fontos kérdéskörben mindannyiunkat érint ez, hiszen az Európai Unió tagjaként és Európai Unión kívüli országként is fontos kérdés ez része vagyok, tagja vagyok egy adhok albizottságnak a közgyűlésen belül, amely a fogvatartási feltételekkel foglalkozik. Idén Lampedusa-ban voltunk, illetve a török-szír határon Görögországban különböző küldetéseken. A második ok, hogy itt vagyok, az, hogy a fogvatartással kapcsolatos kérdések prioritást jelentettek évek óta már a közgyűlés számára, egyik legfontosabb témánk ez. A harmadik ok pedig, hogy az Európa tanácson belül nagyon sok norma és szabály foglalkozik a fogvatartással, és ezek a normák kötelezőek az Európa Tanács és az EU tagjaira is a hiányosságok megoldására, meghatározására is van egy rendszerünk, mint a kínzással foglalkozó bizottság, az Emberi Jogi Bizottság, stb. A, az illegális bevándorlók fogvatartása jelentős mértékben bővült az elmúlt években. Az Egyesült Királyságban tízszeres a 90-es évekhez képest ez a mennyiség, Franciaországban 2003-ban 739 volt ez a szám, 2007-ben pedig 1724. És ez nem csak a növekvő bevándorlási hullámoknak köszönhető, hanem egyre hosszabb időszak, a fogvatartás időszaka is, és a visszafordítási irányelv 18-ra hosszabbította meg 6-ról a fogvatartás időtartamát, és ez sajnos olyan üzenetet küldött az államok felé, hogy elfogadható a hosszadalmas fogvatartás. Politikusként időről időre tovább is komplikáljuk a kérdéseket, amikor csak egy egyszerű kérdést kellene feltenni magunknak, szükséges-e bezárni ilyen sok embert, és ha igen, akkor szükséges-e ilyen hosszú idejű fogvatartásuk. A válasz egyszerű kellene, hogy legyen, de a kiindulási pont is világos a nemzetközi jog szerint. A fogvatartás nem az első, nem a második, hanem az utolsó mencsvár megoldás kell, hogy legyen. Az 51-es menekültügyi egyezmény szerint nem szabad fogvatartani tartani kérőt, csak azért, mert illegálisan lépett be egy országba, vagy illegálisan van jelen a bevándorlók, akiket fogva tartanak, nem követtek el bűncselekményt, és ennek ellenére rosszabb körülmények között tartják őket fogva, mint a bűnözőket. Ezután a bevezető után szeretnék három alapelvről beszámolni a parlamenti közülés határozatából, amely ezzel a témával foglalkozik. Ezek az alapelvek alapján tárgyalunk ezekről a kérdésekről. Az első tehát, hogy a fogvatartás legyen az utolsó megoldás. Először alternatív megoldásokat kell mérlegelni, és utána kell eldönteni, hogy a fogvatartás megalapozott-e. Hogyha fogvatartásra van szükség, akkor a nemzetközi jognak meg kell felelni. Ez szigorúan korlátozza a fogvatartás körülményeit és feltételeit, nagyobb tisztellátásra van szükség a nemzetközi joggal kapcsolatosan e tekintetben, és hogyha a fogvatartást elrendelik, akkor megfelelő létesítményben kell fogvatartani a személyeket megfelelő tevékenységgel és támogatással. Az alternatívákkal kapcsolatosan további pontosításra és feltáró munkára van szükség, ugyanakkor néhány nyilvánvaló tényt fel szeretnék tárni az alternatívákkal kapcsolatosan. Először is van ennek egy költségvetési vonatkozása, az alternatív megoldások sokkal olcsóbbak. Kanadában 12-15 kanadai dollár az alternatív megoldás, a fogvatartás pedig több mint 70 dollár, de nem csak gazdasági szempontokról van szó, hanem emberi költségről is, humán költségről, szenvedésről, és lélektani károkról, amelyek igen jelentősek lehetnek. A Stockholmi program kifejezetten arról beszél, hogy az alternatív megoldásokat kell előnyben részesíteni, de ez kifejezetten a börtön büntetésekről beszél, nem a menedékérőkről és az illegális bevándorlókról. Ismétlésbe kell bocsátkoznom. Úgy látszik, hogy sokkal kevesebb jogot kapnak azok a személyek, akik nem követtek el bűncselekményt, csak szeretnének egy másik országba költözni és ott megélhetésüket biztosítani. A nemzetközi jognak is meg kell felelni. Az emberi jogi egyezmény is előírja, hogy feltárjuk a téma körülményeit. A fogvatartás csak arra irányulhat, hogy megelőzzük az illegális belépést, illetve ez előzi meg a kitoloncolást, illetve kiutasítást. Ahhoz, hogy a fogvatartás jogszerű legyen, szükségesnek kell lennie. Vagyis, hogyha valaki nem jelent veszélyt, vagyis nem fenyeget azzal, hogy meg fog szökni, aki nem jelent másféle kockázatot, azt nem lehet fogva tartani, hogyha az egyezmény többi feltétele teljesül, például a kiutasítás előtti fogvatartás, ezzel kapcsolatosan sajnos ezt az eszközt, ezt is kihasználja kifogásként, hivatkozási alapként az én országom is. És persze figyelembe kell venni az Európai Emberi Jogi Bíróság esetjogát is, illetve a nemzetközi jogi eszközök álláspontját is. A 2004-2005-ben kezdtünk el beszélni a váratlan null érkező menedékkérőkről és bevándorlókról. Most már tudjuk, hogy számítanunk kell az ő érkezésükre. Nem számítottunk az arab tavaszra, az észak-afrikai menekültekre, de már korábban is találkoztunk ilyen eseményekkel vagyis készen kell állnunk az érkező menekültekre, megfelelően fel kell készülnünk az érkezésükre, befogadó központokkal, amelyek megfelelő felszereltséggel rendelkeznek. A visszatérés irányelvnek megvannak a rendelkezései a fogvatartás körülményeiről. Egyébként az Európa 2020-as iránymutatások is ezt megfogalmazzák. A fogvatartottnak tudnia kell, hogy mik az elvárások vele szemben, ezért 15 minimum szabályt írt elő a közgyűlés ebben a témában, és arra kész, kértük a tanácsot, hogy készítse elő az európai szintű szabályokat a menedékkérők jogaival kapcsolatosan. Az Európa Tanács egyik legfontosabb feladatvállalása ez, amit a kínzás elleni bizottsággal közösen végzünk összefoglalva, nemzeti politikusként és a parlamenti közgyűlés tagjaként a következőket tudom elmondani. Sajnálom, hogyha ismétlem magam. A fogvatartás egy olyan eszköz, amit csak szükséges esetben lehet használni, és nyilván a szükségesség fogalmát közösen meg kell fogalmaznunk, a fogvatartásnak arányosnak kell lennie az elérendő célhoz képest, vagyis egyensúlyt kell kialakítani a személy szabadsághoz fűződő joga, illetve az állam érdekei között. Ennek a két feltételnek a fényében az automatikus, kötelező fogvatartás megszegi ezt a két alapelvet. Meg kell vizsgálnunk az alternatív megoldásokat, de biztosítani kell azt, hogy ha fogvatartunk bevándorlókat, akkor humánus körülmények között, elfogadható körülmények között kell ezt tenni, és nem szabad olyanokat fogva tartani, akiknek igazából szabad lábon kellene lenniük. Köszönöm szépen. Nagyon nagy örömünkre szolgál az Európai Parlamentben az, amit ön elmondott, hiszen teljes mértékben evidens, hogy nem lehet fogva tartani senkit, aki a szabadságáért harcol, és ezért érkezik Európába. Nem az a megoldás, hogy fogva tartjuk, börtönbe zárjuk, ezt semmiféle európai elv nem engedi meg, és nagyon örülök, hogy az Európa tanács képviselője is erről beszél ebben a körben. Az is nagyon fontos, amit ön elmondott az imént arról, hogy milyen alternatív megoldások vannak. Kell, hogy legyenek a fogvatartásnak alternatívái. És ezek sokkal olcsóbbak is. Több éve próbáljuk meggyőzni az európai kormányokat, hogy sokkal olcsóbb, hogyha szabadon beléphetnek a munkaerőpiacra ezek a személyek, mint hogyha börtönben tartjuk őket úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos tényező ebben a problémában, és köszönöm, hogy megemlítette. Most pedig Maria Teresa Hilbászó asszonynak adom meg a, a szót, aki a Newcastle-i Egyetem jogi karának posztgraduális kutatói fokozatokért felelős igazgatója. Tessék parancsolni. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, köszönöm szépen. Örömmel szolgál az, ismétetem beszéltek Önökhez most kicsit másfajta minőségemben, de pont egy olyan időszakban, amikor az Európai Parlament a Lisszaboni szerződéssel sokkal nagyobb jogalkotási jogkörre tett szert. És ez sokkal proaktívabban tud fellépni így az Európai Parlament a menekült ügyek kapcsán is. Az előadásomban számos konkrét pontot fogok említeni, nem fogok kitérni a résztekre, nem fogok kitérni az átdolgozásra sem. Nagyon sok eszköz van, sokan, nagyon sok dokumentum van, amit az UNHCR, az Amnesty International um, közreadott, és ezeket az elemeket ezek részletesen megnézik. Tehát bizonyos, uh, nagyon diszkrét uh, üzenetekre fogunk koncentrálni, Először is az általános elveket kell megfogalmazni, amelyek kötelező érvények az Európai Unióban. Ezután fókuszálni fogok azokra az elvekre, amiket az alapvetői kartában, kartában rögzítettek. Pardon? ¿eh? And I'm going to be focusing in... Fókuszálni fogok a menedékhez való jogra. És néhány érvet fogok még megfogalmazni, amelyek egyre nem kaptak megfelelő figyelmet. Megnézem a másodlagos jogalkotást is, és azokat a leckéket is áttekintem, amiket levonhattunk a fennálló ügyekből. Különböző felszólalásról már elmondták azt, hogy adminisztratív fogvatartásról beszélünk. Arról a fogvatartásról beszélünk, amikor egyeneket tartanak fogva, akik elviekben joggal rendelkeznek ahhoz, hogy menedéket kérjenek, vagy azon egyének esetében, akik már menekültek, de akik nem is akik menekültek ugyan, de nem ismerték még el őket menekültnek. Ezért eh, koncentrálnunk kell az elvekre, a kötelezettségekre, amiket a nemzeti jogszab a tagállamokra. Tehát eh, nem beszélünk az, ezekről az egyénekről, akik büntettet követtek el, vagy akiket eh, akik az elítélésükre várnak, vagy a bírósági tárgyalásukra várnak. A két alapvető pont a hatos cikk, az alapvető jogok kartájában, ez pedig a szabadsághoz való jog, mindenkinek megvan a szabadsághoz való joga, illetve a biztonsághoz való joga, és van még egy nagyon fontos cikk, amelynek eh, potenciálját még nem sikerült kifejleszteni, az Európai Unió Bíróságára várunk ezzel, ennek eh, tartalmával kapcsolatban, ez pedig a menedékhez való jog, ezt is garantálni kell a Genfi egyezmény értelmében, amely az Európa, a menekültekről szól. A Genfi egyezmény mit is ír elő? Azt, hogy a 31-es cikk értelmében a tagállamoknak kötelező, illetve arra készítik őket, hogy ne szankcionálják az egyéni menekülteket, akik engedély nélkül lépnek be a területükre. Azt is előírja, hogy nem lehet korlátozni a mozgásukat, kivéve akkor, hogyha erre tehát csak szükséges mértékben lehet korlátozni a szabadságokat. Tehát a szükségesség elvét a nemzetközi jog, illetve a Genfi Egyezmény maga is kiemeli, és ezt a 18-as cikkbe is belefoglalták. A 18-as cikk beszél a menedék kérelemről, viszont ez tovább is halad. Hogy mennyire, azt majd még a későbbiekben meglátjuk. Az Európai Unió Bírósága bíróságától most már várjuk a döntést. A tizen... In relation to the actual scope of article... A 18-as cikkel kapcsolatban nem válaszolják azt meg, hogy a garanciák milyen mértelme, milyen messzire mennek, de függetlenül ennek tartalmától mindenfajta derogáció 18-as cikk értelmében az Európai Unió jogszabályainak megfelelően meg kell, hogy feleljen a érvényes jogszabályoknak. Eh, ide tartozik az arányosság elve, a szükségesség elve, a megfelelő adminisztráció és a jogi bizonyosság elve, és ez bizonyos esetekben sokkal részletesebb garanciákat ír elő a szükséges jogavaslathoz való hozzáférés, illetve a fellebezéshez való jog, illetve a kártalanításhoz való jog, és ez a hatóság feladat, hogy biztosítsák azt, hogy kártalanítsák azokat, akiket törvénytelenül tartottak fogva. A második pontként az európai jog beszél arról, hogy milyen jogi alapja a fogvatartásnak, és hogyan kell a fogvatartást jogossá tenni. Ami a jogi alapot illeti, az Európai Unió jogszabályai, amikor meghatározzák a beszél erről, amikor meghatározzák a fogvatartást, és amikor átszállítják a fogvatartottakat. Tehát arról a fogvatartásról szeretnék beszélni, ami az átszállítások előtt történik. Amikor valakit átszállítanak, mert nincsen joga ott maradni, ezért nincs védelme nemzetközi jog értelmében. Ez nem mindig erről van szó. Azok az egyének, akik arra várnak, hogy áttelepítsék őket, lehet, hogy a Dublini rendelet értelmében várnak erre, tehát még nem vették figyelembe, vagy nem foglalkoztak az ügyükkel, de azért is lehet, hogy áttelepítik, hogy biztonságosabb helyen éljen, vagy azért, mert a nemzeti jogszabály kötelezettséget arra, hogy külföldről nyújtsanak be kérelmeket. Tehát az egyénnek ebben a ezen körülmények között lehet, hogy úgy vannak fogva, tehát hogy nem ismerték el a menekült státuszukat. Ebben az esetben a 2004-es irányelv ve az Európai Parlamentnek bizonyos minimum standardokat fogalmaz meg. Ebben az esetben az Európai Parlament levonhatja a tanulságokat, főként az Európai Bíróság a Kecoe esetben megvizsgálta a fogadtatás jogosságát, és ez magába foglalta azt, hogy van-e megfelelő prospektus arra, hogy át lehessen helyezni a szemét, hogyha ez nincsen, nincs egy fajta ö, esély, akkor azonnal szabadon kell engedni. Tehát az eszköz használatának felvizsgálatával az Európai Parlament továbbra is ki tudja dolgozni a standardokat. Végezetül utolsó pontként az Európai Emberi Jogi Egyezményt említeném meg, és azt a tényt, hogy a bíróság kifejlesztett egyfajta eseti jogot, amelynek során a tagállami kötelezettségekre koncentrálnak, és főként a pozitív kötelezettségekre, nem csak a negatív kötelezettségekre. A pozitív kötelezettségek magukba foglalják azokat a kötelezettségeket, amelyekkel meg kell változtatni a nemzeti jogszabályokat, ahogy ezt Bulgária esetében is tették, és analógiaként ezt lehetne alkalmazni az Európai Unió jogszabályára is. A kötelezettségek az Európai Amerikai Egyezmény alapján kötelezettséget rónak e, abban tekintetben a tagállamokra, hogy nem lehet a, a menekültek tekintetben különböző felelősséget rónak a tagállamoknak. Ra. Az általános elvet, viszont nem mindig veszik figyelembe a tagállam a unión kívül. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az Európai Parlamentben nagyon sokat beszélünk két vagy három, négy perces felszólalásokban, és sokszor nehéz betartatni ezeket az időkorlátokat. Sokan akarnak felszólalni, és gondolom, hogy ez egy egészen más környezet, mint a tudományos világ, vagy az egyetemi világ. De hát ugye néha szerepeket kell váltani, úgyhogy köszönöm, hogy betartotta az időkorlátozottságot, és Filip Amarálnak fogom megadni most a szót, aki sokat dolgozott már a menekültek érdekében, a politikai és kommunikációs munkatárs az Európai Jezsuita Menekültügyi Szolgálatnál. Uh, Köszönöm szépen a Libe Bizottságnak is, hogy meghívott az Európai Jezsuita Menekültügyi Szolgálat nevében. Szeretnék beszélni a menekült kérelmek kapcsán a fogvatartásról, illetve az ezzel kapcsolatos tanulmányokról, valamint a jelenlegi bizottsági javaslat felülvizsgálatára, illetve alternatívákat is szeretnék ajánlani, hogyha marad időm. A jezsuita menekültügyi szolgálatnak az a missziója, hogy támogatást nyújtson és fogvatartási központokba látogatunk el. Egy jelentést készítettünk. A tanulmányunkban megvizsgáltuk a kapcsolatot az emberi kiszolgáltatottság, illetve a fogvatartás között, illetve azt akartuk megvizsgálni, hogy a, a fogvatartásnak van-e valamilyen szisztematikus hatása azokra, akiket érint. Ennek a projektnek a következtetése következő volt, 785 menekültet interjúholtunk meg 21 tagállamból, egészen 10 évestől 64 évesekig, Dublini mm, menekültjogot kérőktől, kérőket is, és azzal kezdtük a tanulmányt, hogy a kiszolgáltatottság fogalmát jártuk körül, megnéztük, hogy ez a jelenlegi jogi szövegekben hogyan ö, alakul, hogyan nyilvánul meg, és milyen tényezők vannak, amelyek általában változnak ö, a körülményektől függően. Azt arra jutottunk a tanulmány eredményeképpen, hogy nagy mértékben függ a kiszolgáltatottság attól, hogy az adott személy hogyan éli meg a, kisz, a fogvatartást. Azok az emberek, akiknek elismerik a, a különleges igényeit, tehát a nők, a gyermekek, a, a kínzás áldozatai valóban nagyon kiszá, kiszolgáltatottak, de azok, akik semmilyen, akiket hivatalosan nem ismernek el, mint különleges szükségletekkel rendelkezők kiszolgáltatóvá válnak a fogvatartás során, és az emberi méltóságot aláássa, az egészségesek gyengébbek lesznek, és sokkal jobban ki lesznek téve a mentális és fizikai problémáknak, ez pedig a kortól, a nemi, nem, nemtől független. Ez látható már a fogvatartás első heteitől, hónapjaitól kezdve. A kiszolgáltatottság sokféleképpen megjelenik a fogvatartás során, ugye a zárt központok miatt egy pszichológiai nyomás helyezkedik a személyekre, ugyanígy a bizonytalanság miatt. Étvágyukat elveszítik, nem tudnak aludni a fogvatartottak, néha asztmás betegségekben szenvednek, és hasonló szimptomákkal kell megküzdeniük, a reménytelenség, a szomorúság, a bűntudat, a külvilágtól való elzártság, a megbízható információhoz való hozzáférés hiánya, nyelvi korlátok, és így tovább. Ezek mind a kiszolgáltatottságot erősítik a fogvatartás során. A meghallgatottak mintegy 80%-a egyáltalán nem tudta megmondani, hogy mikor engedik, engedhetik őket szabadon, és ez hihetetlen stressz tényezőt jelent. Sokkal rosszabbak, rosszabb hatása van tehát az ilyen fogvatartásnak, mint a bűncselekményt elkövetők fogvatartásának. A Libe Bizottság, illetve Menszepúr foglalkozott a a körülményekkel, illetve ez benne van a bizottsági javaslat tervezetben is. Vannak olyan elemek, amelyekre oda kell figyelnünk ezen a területen először is. Nem szabad fogva tartani embereket akkor, hogyha menekült ügyi eljárás alatt állnak. Azért, mert a tanulmányunk azt mutatta, hogy nagyon sokan, aránytalanul sokan menekült státuszt kértek. Független ellenőrzésre van szükség, a kiszolgáltatottságot kell megnézni, illetve meg kell győződni arról, hogy ez a kiszolgáltatottság nem növekszik az idő teltével információhoz való hozzáférést kell biztosítani, mert ahogyan mondtam, egy zárt környezetről van szó, és nagyon kevés információs csatorna áll rendelkezésre. Bizonyos esetekben a jogi szolgálatot olyan olyan jogászok nyújtották, akik egyáltalán nem foglalkoztak a menekültügyi kérdésekkel. Most pedig az alternatívákról szeretnék beszélni, egy nagyot ugorva. A tanulmányunk negatív tényezőként él, mutat rá a fogvatartásra, nem csak, a rossz, nem csak arról van szó, hogy rossz gyakorlat van az egyik országban, és csodáljuk a jó gyakorlatot a másik munkában, nem. A fogvatartás önmagában a tulajdonképpen a körülményektől függetlenül egy negatív intézkedés. A Nemzetközi Fogvatartási Koalíció egy tanulmányt hozott létre, erre szeretnék most utalni, ez az alternatívákat vázolja kutatást szeretnének elvégezni, egyrészt arra vonatkozóan, hogy a migrációt hogyan kezelik a kormányok fogvatartás nélkül, illetve milyen alternatívák vannak, és ezek az alternatívák milyen hatása vannak a migránsokra. Fontos következtetésekre jutottak először is, nagyon sok pénzt lehet megtakarítani az alternatívákkal, és akár ez 90%-ra is rúghat bizonyos országok esetében. Másodszorban a migránsok esetleg önkénten, önkéntesen is a hazatérés mellett dönthetnek, hogyha ezt közösségben tehetik meg, akkor, hogyha időben hozzáférnek a megfelelő információkhoz. És harmadsorban méltányosan méltóság teljesen kell bánni a migránsokkal, és akkor együttműködnek a hatóságokkal. A tanulmány arra mutat rá, hogy 80 és 90 százalékos az együttműködés, inkább követik a szabályokat, őszinték a migránsok, akkor, hogyha igazságos a bánásmód, és hogyha tisztában vannak azzal, hogy mi történhet velük. A legjobb gyakorlat az alternatívákat illetően a szociális munkások bevonása, például Belgiumban a menekültjogot kérő családok közösségi lakásokban, házakban élnek, és egy holisztikusabb megközelítés jellemzi a bánásmódukat. Ezért a Nemzetközi Fogvatartási Koalíció azt javasolja, hogy a befogadási körülményekkel kapcsolatos szövegeknek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, hogy a fogvatartás alternatíváit biztosítaniuk kell. Köszönöm szépen ezt az előadást, és van egy kis kérdésünk, két kérdésre van időnk, mert aztán tovább kell haladni a következő szekcióra. Ott van egy kérdés, tessék parancsolni. Köszönöm, elnök úr. Nem tudom pontosan, hogy konkrétan kinek tegyen fel ezt a kérdést, de bizonyára valaki meg tudja válaszolni a panel résztvevői közül. A kérdésem, hogy mi a helyzet a menekültekkel, vagy illegális bevándorlókkal, akiket rövidesen kiutasítanak, és mi van olyankor, amikor velük közösen tartózkodnak egy központban az elítélt bűnözők mindenhol külön-külön vannak, vagy pedig vannak olyan országok, ahol közösen tartják őket fogva? Nem tudom azt mondani, hogy mindent el tudok erről mondani, de vannak helyek, ahol vegyesen tartják őket fogva. Ezt akartam pont hangsúlyozni az előadásomban, hogy nagyon sok ország az illegális bevándorlókat bűnözőként kezelik, megpróbáltak belépni az országba, megszekték a törvényt, és sok országban ugyanúgy kezelik őket, mint bűnözőket. Pontosan ez okoz aggályt. Még egy kérdés gyorsan feltehetek? Igen, tessék. Hollandiából jöttem, és az országom megpróbálja bűncselekményé minősíteni az illegális tartózkodást, de azt nem tudtam, hogy ezzel az a következmény is előállhat, hogy közösen tartják fogva a bevándorlókat a bűnözőkkel. Ez lehet ennek az eredménye? Erre kell számítani, vagy ettől tartani kell? Nem tudom, hogy Belgiumban vagy Hollandiában ez hogyan működik, de én azért én figyelnék, tehát minden országban ez fontos, és lehet tőle tartani, de sajnos ennél pontosabb információt nem tudok mondani, Papa Nikolaou kolléga. Valóban vannak fogvatartási központok sok európai államban, amelyek nem megfelelően bánnak az ott tartózkodókkal. A kérdésem a következő. Van európai, vannak alapok is arra, források, hogy javítsák a helyzetet ezekben a központokban, és elég jó költjük el ezeket a pénzeket, hatékonyabb, vagy vannak javaslatok, hogy hogyan lehet javítani a helyzetet az ilyen források felhasználásában? Európai forrásokról beszélek. Well, I, I don't know about any specific... Nem tudok olyan konkrét javaslatokról, amelyek az ilyen intézmények feltételeit javítanák. A fogva tartás körülményei mindig javulnak, ha megfelelőek a létesítmények. Visszatérve az előző kérdésre, Európában előfordul, hogy börtönben tartják fogva a bevándorlókat. Vannak olyan esetek, amikor például gyilkosokkal tartják fogva közösen a bevándorlókat, és ezt mindenáron el kell kerülni. Ez elfogadhatatlan. Ami pedig a fogvatartási körülményeket illeti, az, hogyha nyitott térségekhez, szabadidős tevékenységekhez és információhoz adunk hozzáférést, az javít a helyzeten. Így lehet javítani a feltételeket, erre fel lehet használni az Európai Uniós forrásokat, de végső soron ez költségesebbé teszi a fogvatartást, ezért pártoljuk inkább a közösségi alapú megoldásokat, hiszen itt a kiszolgáltatottság jelentősen csökken. Sokkal kisebb a kiszolgáltatottság, mint a börtönökben vagy fogvatartási intézményekben. Nagyon sok témával foglalkoztunk már délelőtt és délután. A belga kolléga beszélt arról, egy felszólalásban, hogy még az extrém emberi társadalmi helyzetekben, politikai helyzetekben is felmerülhetnek ilyen kérdések, és sokszor nem vesszük figyelembe a társadalom szempontjait, amikor az európai jogokról, szabadságjogokról beszélünk, ezért erőfeszítéseket kell tenni a jogok teljesülésére nézve, például a kettős jogi instan- instancia és egy nagyon fontos kérdés. Van ugye a közigazgatási első jog, illetve az igazságügyi második fok, és ezen túlmenően arra is szükség van, amiről az imént beszélt a bíró úr, hogy legyen egy megfelelő doktrína, egységes gyakorlat. Nem lehet, hogy a 30 bíróság 30 féle joggyakorlatot alkalmazzon. Nagyon fontos ezeknek a doktrináknak az egységesítése, hogy legyen egyszer egy napon európai jogunk, és ennek a közeljövőben ennek a folyamatnak el kell indulnia. Most megadom a szót Tavares kollégának, Rui Tavaresnek a következő ülés szekcióra. Remélem nem futunk ki az időből, úgyhogy Ruinak meg is adom most a lehetőséget, vegyék át a pódiumon a hatalmat. Euh, la euh, Ah, la montre, oui.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 Good afternoon, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, kedves kollégák, kedves barátaim, hölgyeim és uraim! Az Európai Parlament jelentés készítőjeként az Európai Unió áttelepítési programja szempontjából nagyon örülök annak, hogy lehetősége nyílik arra, hogy beszéltek erről a dokumentumról, illetve dokumentumokról, és ebben a specifikus pillanatban, amikor a együttdöntési eljárás folyik. Az együttdöntési eljárás hosszabb ideig tart, mint ahogy gondoltuk. 2010 májusában az Európai Parlament jóvá hagyott két jelentést nagy többséggel. Ez egy döntési jelentés volt. És volt egy saját kezdeményező jelentés, és ami nem volt annyira sürgős, de ez meghatározta azt, hogy mi lehetne egy közös áttelepítési program az Európai Unióban a jövőben. Valós és hatékony áttelepítési programot szerettünk volna, bizonyos követelményeket fogalmaztunk meg az áttelepítéssel kapcsolatban Szerettünk volna egy állandó áttelepítési egységet, amely, amely a menek ö, lett ö, volna. Rugalmasan tudták volna kezelni a prioritásokkal, be tudták volna vonni a tagállamokat és nyomonkövetési intézkedéseket is meg tudtak volna valósítani, és így nagyobb lett volna az integráció minősége, illetve a jó gyakorlatok cseréje a tagállamok között. Ez volt az saját kezdeményezés jelentésben. Az együttdöntés folyamata a, a, az Európai Unió intézményei között, a tanács, illetve a parlament között ahhoz vezetett, hogy most már az együttdöntési dokumentumnál tartunk, amely sokkal sürgetőbb volt, mint a saját kezdős jelentés, viszont nem zárult még le az egy döntési eljárás, hogy azt önök is tudják. Az Európai Parlamenten belül minden uh, frakció egyetértett a tartalmában, és nagy konszenzus volt abban is, hogy mik lesznek majd az intézkedések az együttöntési eljárásban, tehát plusz támogatás, egy kettős folyamat, melynek során lesznek humanitárius prioritások a legsérülékenyebb menekültek számára, és lesznek regionális prioritások is. Koncentrálhatunk az Európai Unióban bizonyos régiókra, Sajnálatos módon 2010 május óta egyfajta blokk alakult ki, és egy év elveszett ezen téma szempontjából, és eléggé frusztráló lesz sokunk számára. ben már volt egy delegációk, amely ellátogatott egy menekült táborba, és elég nehéz volt megmagyarázni azt, hogy Miért is, van ennyi, miért is blokkolódik ez a munka? Azért, mert ez például a 2009 es cikke alapján volt a Lisszaboni szerződésnek. Most a tanácssal folynak vitáink, és remélhetőleg hamarosan újabb fejlemények lesznek, és egy másfajta döntési eljárás lehet és meghatározhatjuk a prioritást élvező régiókat. A jelentéskészítők, az elnyik jelentéskészítők megpróbáltak a lehető leggyorsabban válaszolni a tanácsnak, és tudom, hogy mindannyian tudjuk, hogy mennyire fontos elmozdani ezeket az akadályokat december végéig. Ha ez nem történik meg, akkor plusz egy évet el fogunk vesztegetni, vagyis 2014-ig nem lesz bizonyos kategóriájú menekültöknek esélye arra, hogy az Európai Unióba jöjjenek. Elveszítjük a politikai lendületet, az akaratot, amit az együttdöntési eljárás jelentetett volna. Örülök, hogy együttműködtek velünk ebben a folyamatban. A jobb oldalon az asztal végén ül Johannes van Hemünt, aki az UNHCR részéről érkezett, megpróbálják javítani a, az áttelepített menekültek helyzetét Európában. Tudjuk, hogy a közös európai áttelepítési program nagyon sokat jelenthetne számukra, hát Johannes van ő kreatív gondolkodó, és nagyon sokat tesz ebben a folyamatban van Hemünt mellett ül Havik Hemietjen, aki a tunéziai UNHCR-től érkezett, és konkrétan én meg tudja mutatni azt, hogy az EU közös áttelepítési program hogyan is néznek ki gyakorlatban, és néhány képet, magyarázatot is tud majd nekünk adni, hogy Tunéziában, mit a Tunézia, főként a Susa táborban Tunéziában. Mellette ül Jakob Dám Glinstrup, a Dán bevándorlási szolgálat részéről, a második menekültügyi osztályának a vezetője. Glinstrup ül, illetve mindenki várja nagyon a Dán hozzájárulást az együttdöntési eljárásban. A Dán elnökség januárban fog indulni, de már most sokat segítenek az együttdöntési eljárásban, együttműködnek a lengyel elnökséggel, és hát Dánielnek is van tapasztalata az áttelepítéssel. Barbara Thomas, és itt van az Egyesült Államok Európai Unió mellékletet képviseletéről, nagyon jól ismert az áttelepítés, illetve menekültügyi területen, régóta ismerjük őt, az USA telepíti át minden évben legtöbb menekültet. Tíz EU tagállam csak 4500 menekültet telepít át. Tehát az EU közös áttelepítési programja együttműködne az USA-val is, és sokat tanulhatnánk az USA-tól, és itt van még körünkben Torsten Moritz, uniós politikák és projektek végrehajtó titkár egyházak európai migránsokkal foglalkozó bizottsága részéről. Kettő kettő óta dolgozik ott. További késedelem nélkül megkezdjük a munkánkat először is Johannes van Hemüntel az UNHCR részéről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves Tavares úr. Van egy diám, tudom, hogy hosszú nap volt, nem lesz túlságosan hosszú, gyorsan végig tudok rajta menni. Az UNHCR részéről két fő felszólításunk lenne, az egyik az EU intézményei, az a másik az EU tagállamai szól, de mielőtt még ezt a kettős felszólítást megtenném, szeretném, szeretnék egy lépést vissza lépni és elmagyarázni az áttelepítés kontextusát, illetve azt, hogy az áttelepítés miért annyira fontos sőt elengedhetetlen az UNHCR világszintű munkájában. Az UNHCR védelmet kíván nyújtani 10,5 millió menekültnek az egész világon. 80% ezeknek a menekülteknek szegény, fejlődő országokban él. Ez nagyon fontos szám, amit meg kell egyeznünk, több mint 8 millió menekült nagyon szegény fejlődő országban él. És megpróbáljunk, megpróbálunk fenntartató lehetőséget kiépíteni ezen személyek számára. Három célkötőzésünk van, ezek közül az egyik az önkéntes visszatérés, tehát hazatérhetnek akkor, amikor már biztonságban érezhetik magukat, és méltósággal tehetik ezt meg sokak számára a helyi integráció a megfelelő út a fogadó országban, ez azután történhet meg, hogy előfordul az, hogy generációkon át menekültáborokban élnek, és felmerül a lehetőség, hogy ott élnek, nem annyira gyakran fordul elő ez, mint az önkéntes visszatérés. A másik fenntartható megoldás, vagy az a, az áttelepítés, azonban csak kevés egyén esetében működőképes. A gyakorlatomban én Jemenben dolgoztam, az egyik nagyon szegény fejlődő országban, nagyon alacsony fejlettségű ország. Jemenben Jemen volt az egyetlen aláírója az arab félszigetről az ENSZ egyezményének. Tehát nagyon kevés esély van itt, nagyon nehéz a helyzet itt a menekültek számára, de a jemeni kormányjal együtt felelősséget vállaltunk a menekültügyi egyezmény alapján, és így segítséget jutottunk a menekülteknek, főként a szomáliai menekülteknek, a szomáliaiak, az etiópiaik nem tudtak visszatérni országaikba, de az sem volt igazi perspektíva, hogy a helyi integráció megvalósuljon, tehát az áttelepítés továbbra is nagyon fontos megoldás lehet a jemeni menekültek számára. Ez csak egy példa volt. Nem ez az egyetlen megoldás, de nagyon fontos védelmi lehetőség ez. Akkor, amikor fennáll a lehetőség annak, hogy visszaküldik a származási országba menekülteket, ahol esetleg perre fogják őket, üldöztetések lesznek kitérve, vagy annyira veszélyes a helyzet, hogy nem tudnak ott maradni, akkor az áttelepítés megoldást kínálhat, és így lehet a biztonságot nyújtani a menekülteknek. Ez nagyon fontos a kérdéses menekültek számára, nem csak számukra fontos ez, hanem ez egy lehetséges hatással lehet a tagáll, az adott, adott, adott államra is. Ez egyfajta segítség a adott állam számára is, nincsenek egyedül, de tovább is mehet ez. De lehet ez egy átfogó megoldás része is. Vannak Tanzániában programok, ahol a Burundiból 72 óta oda menekült, menekültek, akik Tanzániában élnek azóta, generációk óta, és több ezrem most már visszatértek egy átfogó megoldás keretén belül, illetve az érintett kormányok közötti megrapadás értelmében vissza tudtak térni Burundiba, néhányat már áttelepítettek, és közülük sokat tanzán állampolgárként majd állampolgárosítanak. Ez is egy elfogó megoldás része lehet a menekült problémára. Tehát napi munkánk keretén belül, a tanácsadáson belül is megnézzük a lehetőségeket, hogy valóban csak az áttelepítés egyetlen megoldás, vagy csak egy sürgősségi megoldás lehet. Ez az azonosítási folyamat mindennapi munkánk. Ez folyamatosan zajlik minden évben. Az UNHCR felméri az országok esetében a globális eh, áttelepítési igényt. Ez a, ez a vastag könyv felé le az egész helyzetet, júliusban szoktuk ezt közreadni, és ez leírja azt, hogy az UNHCR szerint mire lesz szükség az elkövetkező években. 780 ezerre lesz szükség az elkövetkező 5 évben, és ami még meg kell néznünk azt, hogy mik a prioritások az elkövetkező években, tehát 2012-ben 780 ezer menekült kerül prioritási helyzetben. Két ö, szám van, tehát ezer menekültnek van szükség arra, hogy 2012-ben áttelepítsék. És hasonlítsuk ezt össze azzal, hogy az EU mennyi menekültet telepített át 2010-ben, 4707 összességében, itt nem számolom ebbe bele az adhok programokat, Németországnak volt egy nagyon fontos ilyen programja, 500 menekültet telepített át, a, viszont Németországnak nincs ilyen programja, ezt nem számolták bele. 2011-ben majdnem 5000 volt ez a kvóta. megnézzük a globális kontextusát az áttelepítő országoknak, pirossal van jelölve azt, hogy mit tesznek a többi áttelepítő országok, és a kék pedig azt mutatja, hogy mit tesznek az EU országok. Hát nem igazán hízelgő ez a grafika az erről nézve, de hát meg kell ezt is mutatni. ezer menekültet telepített át az USA 2010-ben, és 70-80 ezer menekültel rendelkezik, egy kicsit többet telepített át 2009-ben, de 50 ezer menekült, ez egy reális szám az USA számára Európában, Norvégia nagyon fontos szerepvállaló, és el kell mondjam, hogy az Európai Uniónak hosszú át telepítési programja van. Finnország, Svédország, Dániel ezeket a legtöbb tapasztalattal, és ezt nagyra értékeli az UNHCR, tehát teljes számolatokról beszélek csak most. Mindezek ellenére láthatjuk itt a grafikán, hogy 2009-ben a kék oszlop esetében is volt egy kis növekedés, ez a 2008-as EU tanácsi döntéseknek, következtetéseknek eh, köszönhető, amelynek értelmében Irakból áttelepítettek 10 eh, menekültet, ezt a számot majdnem sikerült elérni, tehát óriási potenciálok vannak. Ez egy adhok program volt, a német kormány és értetett 2500 menekültet befogad, mégpedig nagyon gyorsan, nagyon rövid idő alatt. 2008 óta elmondhatjuk, hogy ez egy fordulópont volt, ekkortól kezdve indultak be a dolgok, egyfajta lendületet lehetett tapasztalni az Európai Unión belül is. Nemzeti szinten új letelepítő országok is megjelentek, a Cseh köztársaság és Románia, illetve Spanyolország és Bulgária áttelepítési programokat jelentettek be. Szeretném elmondani azt, hogy nem csak nemzeti szinten, hanem helyi szinten is voltak változások. Egyfajta szorodatást lehet látni a, a civil társadalom és az önkormányzatok között, támogatják a, az áttelepítést, és készek arra, hogy egyfajta szerepet játszanak abban, hogy fogadják a menekülteket. Ez nagyon fontos, az áttelepítési folyamat nem lehet sikeres anélkül, hogy ne legyen integráció és fogadás a végén. És ez a legfontosabb része a letelepítésnek már az önkormányzatok, a helyi szintű szerepvállalók nagyon fontos szerepet játszanak. Szeretném kiemelni azt a kampányt, ami Németországban folyt, a Save Me, a Mencs meg kampány. Igen, mondtak az önkormányzatok, a városok erre és uh, az állam is megpróbál többet tenni a letelepítés érdekében. Az Európai Unió támogatja pénzügyileg is ezt a uh, letelepítést pénzügyileg az, Európai, az Európai Menekültügyi Alap uh, kapcsán. A kísérleti projekt uh, az az Európai Parlament kezdeményezésére történt, ezért az UNHCR nagyon is hálás, és hálásak vagyunk a jelentéskészítőnek is, hogy ezt a kezdeményezést magához ragadta. A kísérleti projektet külön költségvetési sorból finanszíroztak, nem úgy, mint ahogy a Diánál, az, hogy az európai menekültügyi alapból. Visszatérhetünk az EU szintre, és a jelentéskészítő már elmondta, hogy intézményi padhelyzet alakult ki. Ez a padhelyzet már majdnem két éve fennáll, és az UNHCR számára, és most rátérek a sürgős felhívásomra az EU intézmények felé. Tehát nagyon fontos számunkra az, hogy a kompromisszum nem csak, hogy hamar kell, hogy megszülessen, hanem az elkövetkező hónapokban, A Casablanca leghíresebb menekült mozi, és ebbe idézném, hogy szükség van egy megoldásra, nem most, nem holnap, de hamarosabb. Ez nem lehet 2012. májusa, júniusa. Miért? Azért, mert akkor kell meghatározniuk az országoknak az áttelepítési helyeket az európai menekültügyi alapból. Tehát kifutunk az időből, hogyha nem tudjuk elérni a határidőt, nem lesz meg egy program, amely működőképes az áttelepítő országok számára, és nem tudják felajánlani az új menekültügyi alap tekintetében ezeket a helyeket, és nem lesz meg a plusz támogatás az új áttelepítő országok számára, akkor 2013-ban nem fognak beindulni a programok, és hát akkor EU szinten megragadnak a dolgok, és ezzel veszélyeztetjük azt, hogy az EU lemaradjon. Hozzátenném ehhez, hogy bármennyire is jó a program, ez egy önkéntes program, mérsékelt, visszafogott program ez, ez egy keret a nemzeti programok számára, a UNHCR reméli, hogy ezt a programot legalább sikerül megvalósítani az elkövetkező hetekben, hónapokban. Ez azt fog eredményezni, hogy több letelepítő hely lesz az Európai Unión belül, és az Európai Unió nagyobb szerepet fog játszani a letelepítésben, és sokkal stratégiaiban tudja ezt felhasználni. Ez egy pluszérték hozzáadott érték az Európai Unió számára, és a másik felhívásom, ez a Tunész az ilyen kollégámhoz is szól. Az észak-afrikai helyzet viszonylag kis menekült csoport van Észak-Afrikában, 5000 menekültről van szó, az ő számukra van szükség áttelepítésre, viszont az ő esetükben tényleg sürgős a kérdés, és az Európai Unió 10.000 irakinak tudott helyet kínálni. Miért olyan nehéz 5000 embernek megtalálni ezt a helyet. Az USA nyílt számmal dolgozik. Az USA beli folyamat elég lassú most, az Európai Uniónak tehát fel kell lépnie és felelősséget kell vállalnia. Az Oromó család képével búkozok, búcsúzok, akik az Egyesült Királyságban, Brightonban ülnek a tengerparton. Thank you very much, Mr. Van Hamund. Uh, well, I... Köszönöm szépen. Nos, igen, valószínűleg különbözőképpen állnak hozzá a hallgatók az áttelepítési vitához. Az egyik megállapításom az az, hogy nagyon érdekes összehasonlítani az adatokat, amit éppen most hallottunk. Egy éven belül az áttelepítési igény kb. 170 és 1000 között fog mozogni világszerte. És ebből csak 470-et telepítettek át Európába, ez pedig azt jelenti, hogy nagyon sok még a feladatunk, és ugye a 100 ezres célkitűzéstől nagyon messze vagyunk, jó lenne legalább most azt az 5000 embert befogadni, akik sürgősen rászorulnak erre, de azt is el kell mondani, hogy nem vagyunk hozzászokva az ilyen jellegű viták során ahhoz, hogy megbirkózunk ezekkel a nagyon összetett feladatokkal. Több mint 200 ezeren kérnek menedéket évente, szinte lehetetlen megvalósítani ezt a feladatot együttműködés nélkül. Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Chile példáját kell követnünk, és természetesen az új gondolatokat üdvözöljük. Végig gondoltuk azt, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani, és természetesen még nagyobb a, a sürgősségi, még nagyobb, a, tehát sürgősen kell lépnünk. Szakértői találkozót kell megszervezni 2012-ben, aztán pedig parlament és tanácsi állásfoglalást kell elfogadni, stratégiai prioritási régiókat kell meghatározni, és ennek a határide április lenne, aztán jönne a bizottsági közlemény, de az biztos, hogy a jelenlegi elnökség alatt év végéig megoldást kell találnunk erre a kérdésre, tehát ezzel a szoros határidővel kell dolgoznunk itt a parlamentben. Most pedig átadom a szót Etjemizen úrnak, aki a tunéziai helyzetről fog beszámolni. Köszönöm. Mielőtt megnéznénk a fotókat, a sürgősséget szeretném illusztrálni, elmondani azt, hogy a tunéziaiak példát statuáltak, a humanitárius munka kapcsán egy olyan országban, amely fordalmon megy keresztül, amelynek nincs kormánya, és amelynek nincsen gyakorlatban levő politikája, de mégis a gyakorlatban sikerült ezt megvalósítani, több mint egy millió ember uh, hagyta el Líbiát, jött át Libiából. Részben ezek libiaiak voltak, részben pedig harmadik országból érkezők, akár a dokumentumokkal, akár azok nélkül, tehát a nyitott határokat, határokról tettek tanúbizonyságot. Azt hiszem, hogy ezt a példát követnünk kell. A szolidaritás mintapéldáját láttuk. Több mint 64 országból érkezőkkel szemben szolidárisan jártak el. Nem is tudtak a tunéziaiak ezekről az országokról részben, mégis befogadták ezeket az embereket. Ezek korai fényképek, több ezer ember látunk, akik Líbia és Tunézia határán rekedtek, nagyon sok egyiptomi egyiptomit kórházakban és iskolákban helyeztek el, de ahogy egyre nehezebb lett a helyzet, az iskolák és a kórházak telítődtek, és végül alternatív megoldást kellett találni, és a különböző nemzetközi szereplő ekkor lépett fel, egy tábort hoztak létre a sivatagban, egy migráns tábort, itt láthatóak a képek, és ez végül is egy menekült táborrá, menekült kérelmezők táborává vált, több ezren sorakoztak élelemért, különböző nemzeti háttérrel, tél időjén, idején történt, mindez látható, hogy hogyan zuhanyoztak itt az emberek a hidegben. Koordinált erőfeszítés volt ez, de mégis Tunézia volt az az ország, amely, amely élen járt, aztán az evakuáció megkezdődött, az UNHCR több ezer embert evakuált, visszaküldte őket saját országaikba, és ismét el kell mondanunk, hogy feltételek nélkül küldték, engedték be az országba ezeket a menekülteket, és azt hiszem, hogy ez ismét a jó akaratról, a humanitárius hozzáállásról, gondolkodásmódról tesz tanúbizonságot. Olyan néptől jött ez, amely nem találkozott még eddig humanitárius katasztrófával. Tehát ismét ebből le kell vonni a tanulságot. Több ezren kérnek menedékjogot, olyanok, akik traumán estek keresztül a háborúk miatt, aztán ismét a táborokban trauma érte őket, támadás sújtotta ezt a tábort, tehát a táboron belül is át kellett helyezni ezeket az embereket, élet és tulajdon pusztulásának voltak tanúi, és látható, hogy ez egy második szükséghelyzet volt a szükséghelyzetben, de ezek olyan emberek, akik nagyon is függnek a segítségtől, és segítségre szorulnak, és itt a sivatagban semmilyen eszközük nem volt arra, hogy kilábaljanak ebből a helyzetből. Tehát a táboron belül át kellett helyezni őket, a biztonsági helyzet egyre nehezebb volt, mégis visszatértünk ide a táborba, és újra felépítettük ezt a tábort. Látható a fényképekből, hogy egyáltalán nem volt könnyű ez a gyakorlat, és sokan föltették a kérdést, hogy miért miért építjük újra ezt a tábort. Fölmerült a kérdés, hogy miért nem lehet gyorsan áttelepíteni az embereket, és itt olyan menekültekről van szó, tehát dárfuriakról, szomáliaiakról, akik nem térhettek vissza a származási országokban, nem térhettek vissza Líbiába, természetesen nem kell itt az okokat felsorolnom. és a nagy tűz után újra építettük a, a tábort, a szolgálatot újraindítottuk, de ugye ezek olyan emberek voltak, akik városélethez szoktak, és most ott találták magukat a sivatagban. Egyáltalán nem volt könnyű, és az életkörülményeik még hogyha elévült standardokat veszünk figyelembe, lehet, hogy jónak tűnnek táblázatokban ezek a szabványok, ezek a normák, de roppant nehéz helyzetben voltak ezek az emberek. Megoldást várnak mind a táborlakók, mind pedig a tunéziaiak, akik több mint egy millió embert fogadtak be. Most mint egy 40 négyezren, 40 ezren vannak a táborba, és az, a menedék kérések esetében a nemzetközi közösségre tekintenek. A tábor rendelkezik elektromos árammal, ez egy kivételes dolog, de ez nem sokat jelent a reményt illetően. Egy héttel ezelőtt áradás sújtotta a tábort, és ismét föl kellett építeni a tábort, ismét trauma érte az embereket, ismét felmerült a kérdés a jövőt illetően, a sorsukat illetően. Norvégiának hála vannak olyanok, akik elhagyhatják a tábort, Természetesen az Egyesült Államoknak is van ilyen jellegű programjuk, de ez időt vesz igénybe. Ez pedig azt jelenti, hogy a táborban élőknek várniuk kell, ha csak nem kapunk további információt önöktől arra vonatkozóan, hogy mit rejteget a jövő számukra. Láthatók itt mosolyok, örömpillanatok, és megtiszteltetés volt számomra az, hogy februártól a mostani uh, útrakerésig útrakelésükig nyomon követhettem az életüket az embereknek. Egy szomáliai orvos család reményt kapott arra, hogy Norvégiában új életet kezdhetjen, kezdhessen, és ez kiváló példás statuál arra, hogy hogyan lehet megváltoztatni az emberek, ezen emberek életét. Egy-két megjegyzést tennék még. Az egyik. A táborban a helyzet súlyosbodni fog a tél közelettével, ez pedig azt jelenti, hogy gyors megoldást kell találni. A második megjegyzés, viszonylag kis számokról beszélünk, technikailag sokkal könnyebb helyzetben vagyunk. Az esetjog már beadásra készen állhat decemberre, tehát most már az országok kezében a lehetőség, hogy valóban lépjenek ebben az esetben. Szomáliak, eritriaiak, dárfuriaiak vannak többek között a, a táborban, akik Tunéziában nem találhatnak lakhelyet. Ezért a tunéziaiak felé ki kell nyújtanunk a kezünket, azt kell mondanunk, hogy milliók, milliók, milliókat fogadtak be, hát lehet, hogy akkor négyezer, négyezret mi is be tudunk fogadni. A tunéziaiak tettei meghaladja a humanitárius erőfeszítéseket, illetve a nemzetközi közösség tetteit, és nem szabad megfelelkezni arról sem, hogy több mint 700 ezer líbiai menekült el a konfliktusoktól, és továbbra is 20-25 ezer líbiai van Tunéziában, akik számára a visszatérés lehetetlen. Bizonyára tudják a legfrissebb híreket, de még így is lesznek olyanok, ö, olyan libiaiak, akik a libiai helyzet megváltoztatása miatt, megváltozása miatt nem fognak tudni visszatérni. A média számára láthatatlanok ezek az emberek, a tunéziaiak pedig a egészségügyi szolgáltatásokat, lakhatást, élelemhez való hozzáférés biztosít számukra, nem kis költségekkel. Nagyon remélem, hogy Látjuk majd, hogy milyen költségeket állnak a tunéziaiak ebben a helyzetben, összevetve a világ többi országával, és arról megnyugtathatok mindenkit, hogy óriási különbségeket fogunk látni. És talán egy utolsó megjegyzés, szükség van arra, hogy megmutassuk a tunéziaiaknak, nem volt hibás a megközelítésük, sőt, teljesen helyesen jártak el, amikor több ezer embert befogadtak, és a négy ezer táborlakó, susai táborlakó számára esetleg mi is áttelepítést biztosíthatunk. Elmondhatom önök számára, hogy nagyon nehéz volt, nagyon nehéz akár egy-két éjszakát is a táborban tölteni, amikor közeledik a tél. The, the... Köszönöm szépen. It's one of the things that astonishes people who come from the outside. For instance, the fact that they uh, uh, Bizonyos táborokban sokszor még a gyerekek sem kapnak oktatást, és amikor megkérdezzük, hogy ez miért van így, azt mondják, hogy mi mindent elvesztettünk, de az egyetlen dolog, ami a jövő felé vezet minket, egy tőke, az az oktatás, és ez nagyon fontos szempont. A próba projektünk egészen más, mint amit eh, Van Humnes úr eh, felvázolt az imént. Két hete fogadta el a Költségvetési Bizottság, jövő héten kerül a plenáris elé, ez 3 millió többletforrás jelent a sürgősségi vissza, illetve áttelepítésre, és az fontos, hogy az európai menekültügyi alapszempontjából, és aztán az együttdöntésben végső jóváhagyásra vár az, hogy prioritást kapjanak a természeti csapás által sújtott táborok. Ez nem volt mindig olyan nyilvánvaló, és ezért fontos volt ezt a prioritást kijelölni, és a susai tapasztalatok alapján azt látjuk, hogy a természeti csapások is sújthatják a táborokat, és eddig csak papíron volt meg ez a az alapelv, és most a valóságban is végére kell ezt hajtani. Nézzük a panel többi résztvevőjét, Moritz urat a ccm től Tartsa meg az előadását. Nagyon köszönöm, elnök úr, köszönöm, hogy meghívtak, és nagyon hálás vagyok, hogy a közös európai menekültügyi rendszerrel kapcsolatosan az áttelepítést is napirendre vették és az általános vita is fog erről szólni, ezt minden esetre le kell szögezni. A mi szervezetünk az egyházak ernyő szervezete, ortodox, protestáns és anglikán egyházakat tömörít, az áttelepítési programban is részt veszünk, a védelmi igényekből indulunk ki, függetlenül a vallástól vagy a egyéb hovatartozástól. Az áttelepítés eléggé kényes kérdés. Elég kevés a jogalapja, lehet, hogy van, aki azt mondja, hogy nincs is jogalapja, és ezért nehéz a munka, viszont nagyon érdekes munka is ez, hiszen az érveinknek lehet ereje, és ezt eh, már a kollégák illusztrálták az imént, hogyha nézzük ezeket a képeket, és voltunk már olyan helyeken, mint Súsa, világos, hogy az áttelepítése miért van szükség, és hogy eh, ez miért még mindig eh, csak egy csepp a tengerben. Ez nagyon fontos, hogy pontosan lássuk, miért van szükség az áttelepítésre a jelenlegi körülmények között az elnök előadása is, előadója is volt az áttelepítési dossziének, és ez sok nehézségről szólt ejtett már. Úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben sokszor az a benyomásunk, hogy blokkolták ezt, ennek a dossziének a haladását, és azért vannak dolgok, amiket meg lehet tenni ennek ellenére és inkább ezekre kellene összpontosítani, ahol előre lehet lépni, nem pedig az együttdöntés különböző szakaszaira. És ha megnézem a jelentéseket, találtam egy nagyon jó jelentést az Európai Parlament határozata 83-2010-es szám alatt az áttelepítésről. Ez egy nagyon érdekes szakpolitikai dokumentum, és felsorol nagyon sok lehetőséget Először is nagyon sok minden van folyamatban, de ezeknek kell egy kis lökést adni. Hogyha nem tudunk kemény jogszabályok alapján dolgozni, akkor legalább szakpolitikai vitára van szükség, és az érveket meg kell fogalmazni. Számomra az egyik legfontosabb nézőpont azzal kapcsolatos, hogy bátran ki kell mondanunk, hogy 5-10 év alatt az EU hány ember tud átterepíteni meg kell tudnunk, hogy négy vagy ötezer helyről beszélünk. Egyébként nagyon szép a prioritásokról beszélni. A prioritásoknak csak akkor van értél, értelmük, hogyha van egy kapacitása az adott programnak. Az usa sokszor említik 50 ezeres számmal. Én nem akarok pontos számot megfogalmazni, de szerintem azért ehhez közelebb kellene állni, mint a jelenlegi helyzethez, és akkor beszélhetünk prioritásokról, és fordulhatunk Tunéziához, és mondhatjuk azt, hogy valós segítséget nyújtunk, egészen addig egy eléggé mesterséges vitáról beszélünk. A parlament nagyon fontos kérdéseket vetett fel, például a közös misszió kialakítása, közös infrastruktúra, közös értékelés a folyamatban lévő áttelepítés kapcsán, az iraki kezdeményezése kapcsolatosan el kell mondanom még egyszer, hogy mivel ez kísérleti projekt volt, talán itt volna az ideje, hogy egy következő kísérleti projektet elindítsunk, hiszen válság várható az észak-afrikai helyzettel kapcsolatosan is. Ennek a műveletnek korlátozott a hatóköre, és a helyi közösségek támogatják is ezeket a kezdeményezéseket. A parlament kérte, hogy PPP projekteket alakítsunk ki civil szervezetekkel, más szervezetekkel. Európai szinten már vannak ilyen struktúrák, helyi szinten is, de ezt a tagállami szintre is el kell vinni. Partnerségi struktúrákat kell kialakítani, állami intézmények, az UNHCR és a civil társadalom között. Előbb vagy utóbb a civil társadalom nagyon fontos szerepet fog kapni ebben a befogadásban és a támogatási bázis képítésében. A parlament a saját munkájában az áttelepítéssel kapcsolatosan rámutatott, hogy speciális egységre van szükség az IASZ-ban, és jelen pillanatban stratégiai helyzetben vagyunk. Nem akarok sértegetni senkit, de vagy megbántani valakit, amikor az érdekeltekkel egyeztettem, nem az volt a benyomásom, hogy az ISZ-nak e ez volna a legfontosabb prioritása, úgyhogy ez nagyon fontos pillanat volna azt mondani, hogy mi, mint parlament, mint más intézmények szeretnénk részt venni rögtön a kezdetétől ebben a munkában, ezért ez egy nagyon fontos időpillanat. A parlament beszélt a rugalmas prioritásokról, illetve a prioritások kialakításáról, a nemzeti menekültáborokról, hogy ezek élvezzenek prioritást. Ez nagyon fontos szerep, és ki kell dolgozni a technikai részleteket, hogyan néznek ki a helyi befogadás, ez mind nagyon fontos, de arról is beszélnünk kell, hogy miért szorulnak védelemre ezek a csoportok, miért van szükség áttelepítésre, és milyen csoportokról van pontosan szó a legtöbb esetben, viszonylag szűkös az a csoport, vagy szűk az a csoport, akik áttelepítésre szorulnak, mások az önkéntes visszatérés mellett is dönthetnek. A parlament közösen a többi intézményes szereplővel fontos szerepet kaphat ebben a folyamatban. Utolsóként pedig arra szeretnék rámutatni, hogy nagyon sok mindent beszélünk, és mondtunk már az áttelepítési szakértői csoportról, ez döntő szerepet kaphat a prioritások meghatározásában. Tudjuk, hogy ez a dosszié jelen pillanatban sok nehézséget felvet, de sok mindent tehet egy szakértői csoport, még anélkül is, hogy a finanszírozásról vagy a prioritásokról kellene tárgyalnia. Azért kezdődött meg pontosan az áttelepítés sok esetben, mert a többi tagállamtól biztatást vagy ösztönzést kaptak erre, és ez a fajta tapasztalatcsere nagyon hasznos. A szakértői csoportnak fontos szerepe lehet, még ha a finanszírozást meg sem említjük, és ez most is kivitelezhető. Ezekkel a gondolatokkal szeretnék búcsúzni. Nyilván nem a lehetetlen célozzuk meg, vagy a nagyon nehéz feladatokat, hanem azokat, ahol előre tudunk lépni, és a parlament már lefektette ennek a munkának az alapjait, és ösztönzöm önöket arra is, hogy a, az közé vitában is ez hasonlóan történjen. Köszönöm, Moritz úr. Én nem is tudtam erről a jelentésről, ezért is mondtam, visszatértem a kezdemé- saját kezdeményezésű jelentéshez, és ez eh, az a jelentés, amire jól emlékszem, és megragadnám a lehetőséget, hogy Massi Bidalgo úrnak köszönetet mondjak, vagy Nádia Hirsnek, az Áge Áldétől, és másoknak is, eh, Papa Nikole úrnak, és Dimitri Kirkopfnak az, ECR-től. Ők nagyon jó elképzeléseket foglaltak a jelentésbe. Az egyik egyébként sarokköve ennek a témának, hogy eltelepítés egység jöjjön létre az ESO-ban. Lehet, hogy lesz egy forrásunk vagy egy alapunk, de nincsen szakértelmünk, vagy legalábbis nem annyi, amennyire szükség van, és nincsen annyi emberi tapasztalat, vagy emberi szempont az Európai Unió intézményein belül, vagy mechanizmusain belül, Jövő héten lesz egy szóbeli kérdés a bizottság felé és a tanács felé az áttelepítéssel kapcsolatosan a plenáris ülésen, és reméljük, hogy jó híreket kapunk a tanácstól ebben a tekintetben, ebben a vitában. Ha ez nem történik meg, akkor nyilván ebből a témből kell majd kiindulnunk. Most megadnám Thomas asszonynak a szót, ő az USA képviseletének képviseletében van jelen. Köszönöm szépen, ahogy már elmondták, én foglalkozok az USA követségein a menekültügyi kérdésekkel, és több mint két éve foglalkozok ezzel a kérdéssel, és a munkám során az EU intézmények különböző aspektusaival, civil társadalommal foglalkozik, és számos érdekes különbséget fedeztem fel azt illetően, hogy hogyan közelítjük meg az áttelepítés kérdését, és néhány szeretnék kiemelni ezek közül. Az egyik érdekes dolog az, hogy az a gyakoriság, ahogy foglalkoznak a menekültügyi kérdésekkel a tagállamok a minisztériumokban, az, hogy a belügyminisztériumokon keresztül intézik a letelepítést, az kihat a viták minőségére. Az Egyesült Államokban a Homeland Security, tehát az USA beli belügyminisztérium nagyon nagy fontos, nagyon fontos szerepet játszik a menekültek biztonsági átvilágításában. A menekült ügyi kérdés fontos, mint belügyi külpolitikai szempontból a népességügyi, menekültügyi, migrációs iroda fogalmazza meg nálunk a menekültügyi politika alapjait, ezt persze koordinálva végezzük más hivatalokkal azért, hogy a programaink valóban megfeleljenek a humanitárius, illetve külpolitikai célkötőzéseknek. Például a tengeren túli menekült egy áttelepítése enyhítheti a származási országra gyakorolt nyomást, humanitárius segítséget is jelenthet egy ilyenfajta áttelepítés. Az egyik nagyon fontos eleme ennek a külpolitikai szempontból, hogy az ilyenfajta humanitárius megoldások pozitívan hathatnak ki a szélesebb körű politikai célkötőzésekre, például a békeképítésre ezekben a konfliktusos régiókban. A menekült ugye szempontból ez segítséget jelent az humanitárius vagy az emberi jogok előtérbe helyezésében. Az USA nagymértékben kihasználja a partnerséget, az USA letelepítési programja nem lenne lehetséges számos más partner részvétele nélkül különböző szinteken, a nemzeti helyi szint, civil szervezetek, vallási szervezetek, kormányzati szervezetek, a föderális szervezetek, például a Homeland Security, a belügyminisztérium, az egészségügyi szervezetek, a lakhatási és oktatási intézmények együttműködése is szükséges. Vannak ezeknek az intézményeknek saját menekültügyi programjaik is, de figyelembe veszünk olyan programokat is, amelyek kötődnek valamilyen módon a menekültekhez, és amelyek lehetővé teszik azt, hogy elérjék ezeket a szolgáltatásokat a menekültek. Kilenc nemzeti szintű, nem kormányzati szervel is együttműködünk, működünk, ezek többnyire vallási jellegűleg, és, és ők adják meg a kezdeti fogadást a menekültek számára. Ezek helyi szervezetekkel működnek együtt az USA-ban. Gondolok például az USA-beli katolikus püspökségek szervezetére, vagy a luteriánus szervezetre, és a nemzetközi mentő bizottság és saját helyi szervekkel dolgozik együtt. Mindenfajta felekezet, vagy bármilyen fajta beöltöttségű szervezet együttműködik ezekkel a szervezetek a helyi szinten. Adományokat gyűjtenek bútorra, ruhákra, illetve élelmezésre is. Hangsúlyoznom kell azt, hogy ezek a szervezetek, beleértve a vallási szervezeteket, mindenfajta menekültet befogadnak, függetlenül az adott menekült vallási hivatartozásától. Ezen kívül nem kormányzati szervekkel is együttműködünk, azért, hogy szolgáltatást tudjunk nyújtani, a kormányzati szemeknek szánt támogatást szétesik helyi szinteken, és ezeket munkahelykeresésre, angol tanulásra kell fordítani. Bizonyos önkormányzatoknál vannak programok olyan menekültek számára, akik valamilyen különleges bánásmódot igényelnek. Szeretném megemlíteni, amit Torsten is elmondott, itt eh, nagyon gyakran a különböző önkormányzatok méretéről is szó van. Tudjuk, hogy az USA-ban magas számban telepítünk le menekülteket, viszont ez ahhoz vezet, hogy bizonyos módon tudjuk megszervezni a programokat. Nyolc nagyobb menekült fogadott centrumunk van a világszerte, amelyek az előzetes szűrést elvégzik, együttműködnek a megfelelő szervekkel, ezek a támogatási központok nagy szervezetek néha három, például bankokban van az egyik, itt 200, több mint 200 munkatársra rendelkezik, és nagy területeket fednek le. Ezen regionális központok kifejlesztésével szeretnénk csökkenteni a menekültek feldolgozásával kapcsolatos költségeket, szeretnék egy kicsit nagyobb gyakorlatokat is, de anélkül, hogy ilyen nagy tömegeket fogadnánk, mindenképpen méretelenesen kell eljárni, főként helyi ö, szempontból. Jobb egy állandó program, mint az adhok programok. Egyet kell ö, ö, működni a nagyobb ö, fogadóképességű központokkal és Biztos vagyok abban, hogy sokkal könnyebb nagyobb számot letelepíteni, mint kisebb csoportokkal működni. Ez azért jobb, mert jobban lehet tervezni, és biztos, biztosítani lehet azt, hogy valóban sikerüljön nyomon követni a programokat, és jobban lehet azonosítani a problémákat is. Ezen kívül ki lehet építeni és fel lehet tartani a közösségi kapcsolatot például a munkadókkal, a szállásadókkal, akiknek már van tapasztalatik, tapasztalatuk a menekülteket, tehát nem kellene feltalálni a spanyol vért, mikor valaki érkezik. Ezen kívül megfelelő gyakorlatot lehet képíteni a munkatársak között is, és gyorsabban tudják oldani a problémákat, amikor azok jelentkeznek. Viszont van egy dolog, ami meglepett, az az, ahogy az pedig az, hogy a nagyobb számú menekülteletevetése sokkal jobban segít a mikroközösségeken belül, tehát sokkal jobban meg lehet szervezni a gyermekek iskoláztatását, stb. Ezen kívül a fogadó társadalomnak ez plusz munkaerőt is jelenthet, tehát azt mondom csak, hogy a menekültek segíthetnek egymásnak a, a letelepítésnél is. Köszönöm. Thank you very much, Mrs. Thomas. Uh, of course, numbers... Köszönöm szépen. Természetesen lenyűgözőek az áttelepítési számok az USA-ban, de azt hiszem, hogy a leglenyűgözőbb az az, hogy a program hogyan házasítja a érdekeket és az elveket, és beszéltünk az első videokonferencia kapcsán, illetve alkalmával Washingtonnal, elmondták a különböző önkormányzati képviselők, hogy hogyan is végzik a munkájukat. Ezt rendkívül fontosnak tartom És most meghallgatjuk Greenstrup urat, aki a Dán Bevándorlási Szolgált második egy osztályának vezetője. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy beszélhetek erről az áttelepítési tapasztalatról, akkor, amikor az első Európai Uniós áttelepítési politikát létrehozzuk, azt hiszem, hogy fontos ilyenkor a tapasztalatokat átgondolni, vég, végiggondolni. Ahogyan önök is tudják, új kormánya van Dániának, és ez azt jelenti, hogy bizonyos változásokra számítunk ezen a területen. Az új kormány már elmondta, hogy a jelenlegi kritériumokat meg fogja változtatni a menekültek kiválasztásakor, és egyenlő esélyeket kívánunk biztosítani az menekültek számára. Az áttelepítésre vonatkozó 500-as kótát nem fogja megváltoztatni a kormány. A világszerte azt kértük több országtól, hogy csatlakozzanak az áttelepítési programunkhoz. Az áttelepítés a menekültügyi politikának szerves része, és Örömmel látjuk, hogy ezen a fontos meghallgatáson ez is témaként szerepel. 1978-ban jött létre a Dán áttelepítési program. Az UNHCR-rel megállapodást kötöttünk, és gyakran kvóta menekültként, illetve ENSZ menekültként utalunk ezekre az emberekre. 1978 óta emelkedett ez a kvóta, körülbelül 500 személyre most évente. 2500-ban, 2005-ben egy 1500-as kvótát határoztunk meg három évre, és így az éves fluktuációt megpróbáltuk kezelni. A 2005-ös módosítás a különböző kategóriákat változtatta meg, ide bevett olyan kategóriákat is, akik a Dán jogszabályok alapján lakhatás letelepedési engedélyt kaphatnának. Új szelekciós kritériumokat határoztunk meg, hogy milyen előnyök számoznak az, a kérelmező számára egy lakhatási letelepedési engedélyből. Ahogyan említettem, az új kormány már elmondta, hogy új kiválasztási, ezeket a kiválasztási kritériumokat már nem fogják alkalmazni, csak a védelem, védelmi igényekre fognak összpontosítani. Célunk az, hogy a rászorulóknak védelmet nyújtsunk, és a politikánk segítséget kíván nyújtani az élvonalban küzdő országok számára, akik, akiket érint a migrációs nyomás. És továbbra is kívánunk, védelmet kívánunk biztosítani, különösen a tranzitországok számára fontos ez amikor az áttelepítés különböző előnyökkel járhat. A kapacitás építés rendkívül fontos, illetve a visszatoloncelási egyezmények is, mivel 2005 egy nagyon fontos fordulópont volt. Megpróbálunk, megpróbálunk a Dán társadalom érdekeit is figyelembe venni. Ami az áttelepítési rendszert illeti, először is vannak, egy, vannak szelekciós kiválasztási missziók, írásos kérelmek alapján, illetve van egy másik kategória, a 20 és több, ahol olyan ahova olyan emberek tartoznak, akiket azonnali, azonnali segítségnyújtásra szorulnak. Az UNHCR itt nagyon fontos szerepet tölt be. Kiválasztási missziókat vezetünk. A missziók során menekültekkel interjút készítünk, és megpróbáljuk meghatározni, hogy kik azok, akik áttelepítésre kerülhetnek Dániában. A Dán hatóságok, illetve menekültügyi tanács részvételével történik ez, amely egy nem kormányzati szerv. A beruházás, a immigrációs szolgálatok adják ki a lakhatási engedélyeket, a letelepedési engedélyeket. Aztán van egy olyan kategória, amely adhok a alapon együttműködik az UNHCR-rel. Ők a vissza, ezek azok a menekültek, akiket a visszatoloncerás veszélye fenyeget. A 20 vagy több kategóriát most már megemeltük, 30 vagy több kategóriára. As mentioned, resettlement to Denmark takes place on the basis of an agreement between the UN az UNHCR és Dánia, ala, meg, Dánia megállapodása alapján járunk el, és meredéket nyújtunk azoknak, akik teljesítik a kritériumokat, a nemzetközi védelemre jogosultak, vagy a Dán jogszabályok humanitárius mm, státusszal kapcsolatos jogszabályoknak eleget tesznek. Minden egyes esetben értékelés készül arról, hogy a kérelmező kaphat-e letelepedés engedélyt, hogyha menekült státuszt kér. Itt that in Chittenmark as asylum seekers. The Danish Immigration Service has until now, on the basis of the present legislation, also considered the Indian... Megpróbáljuk figyelembe venni azt, hogy mennyiben vethetnek gyökeret ezek a személyek a Dániában. Megnézzük a nyelvi készségeket, a iskolázottságot, a családi helyzetet, a kor, a kort, a motivációt. Ez, nem, ez az eljárás nem vonatkozik a gyorsított eljárásra, és mielőtt végső döntést hoznak az áttelepítésről, egy, a, egy egészségügyi vizsgáton kell átesnie a kérelmezőnek. Jelenleg hát több szelekciós missziót folytatunk a minisztérium javaslata, illetve a bevándorlási hivatal ajánlása alapján. A bevándorlási hivatal ajánlása az UNHCR-re való kétoldalú tárgyalásokra épül, illetve az áttelepítéssel foglalkozó munkacsoporttal való közös munkára. Konzultációkat folytatunk. Dánia több éves kötelezettséget vállal arra, hogy stratégiai szempontból megoldást nyújtson a menekültügyi helyzetre, és a globális védelmi kapacitást emelni tudja. 2008-ban Maláziából, Zambiából és Nepálból érkeztek nagy mértékben menekültek. 2009-ben szintén szelekciós missziót folytattunk, és burmai menekülteket fogadtunk be, illetve telepítettünk át. 2010-ben pedig szelekciós missziókat folytatunk Nepálban, Kenyában. Tehát ez a három éves utó, ö, időszak utolsó éve volt. 2011-ben Nepál, Malázia és Zimbabwe voltak azok az országok, ahol missziókat folytatunk Burma, illetve nepáli menekültek érdekében. És végül nézzük a perspektíváinkat hogyha stratégiailag jól használjuk az áttelepítést, akkor ez nagyon fontos lehet a menekültügyi és bevándorlási politika szempontjából. A menekültek védelme nem valósulhat meg, nem csak a nyugati országokban valósulhat meg, hanem védelmet kell nyújtani a származási országokban is. A védelmi kapacitást értékelni kell a világszerte, illetve meg kell nézni az okokat. Dánia nagy mértékben próbálta emelni a védelmi kapacitást, és természetesen tiszteletben tartjuk a nemzetközi kötelezettségvállalásaink. Ezért az Európai Regionális Védelmi Programnak élharcosa volt Dánia, nagy tapasztalatra tett szert, az áttelepítés fontos eszköz lehet a kapacitásépítésben és a származási országok esetében is. Meg kell nézni az okokat. Tudatosításra van szükség a harmadik országokban, a saját állampolgárok védelmére kell fölhívni a figyelmet és remélhetőleg ez majd pozitív hatása lesz a környező országokra is. Ez a fejlesztési támogatásnak ez egyik kiegészítő formája lehet. A származási országoknak nyújtott segítség a globális kapacitást emelheti. Magasabb szabványokat, normákat tudunk le így kialakítani, és csökkenthetőek a bevándorlási hullámok Európában. Reméljük, remélem, hogy kellő mértékű információ szolgáltattam a Dán helyzetről. and of course we are. Köszönöm szépen, Greenstrup úr. Köszönöm, hogy beszámolt a Dán tapasztalatokról bizonyára. Ez is fontos tanulságokat tartogat számunkra, és majd a Dán elnökségnek is jól jön hogy a tanácsban is fokozza a tudatosságot, és tovább tudja adni ezeket az üzeneteket, amelyeket ma hallottunk az áttelepítéssel kapcsolatosan. Azt is hallottuk, hogy a tudatosság fokozása az is nagyon fontos, hogy tovább vigye az áttelepítésről folyó eszmecserét. Köszönöm szépen az előadását, hogy beszámolt a Dán tapasztalatról, és a jövőre vonatkozó kilátásokról. Én most a záró megjegyzésektől eltekintenék, hiszen úgyis a kommentárémmal kezdtem a vitát. Inkább felhívnám a figyelmüket arra, hogy jövő héten a plenáris ülésen lesz erre a témára vonatkozó vita. Jó hír, hogy jóvá hagyták a kísérleti projektet, illetve az önkormányzati pilot projektet. Az eltelepítési év is megkezdődik majd az Európai Parlamentben. Nagyon örülök, hogy az ISO áttelepítési osztálya erről már említés került. 2012-ben valószínűleg megkezdi ezt a munkát, ezt a vitát is nagyon várjuk már, és még mielőtt a vitát megnyitnám. Köszönöm a Libe titkárság munkáját és Van de asszony munkáját is, hiszen ő nagyon sok jó tanácsal szolgált minden résztvevőnek. Antonio Massi Pigaldo kért szót nagyon gyorsan, mert már a záró megjegyzéseknél tartunk. Köszönetet szeretnék mondani azért a morális leszkért, amit kaptunk ma délután, de gyakorlati szinten Tavares elnök úrnak azt mondanám, hogy olyan üzenet kerüljön ki innen, Brüsszelből, Európa központjából, hogy nagyon sürgős ügy ez, hiszen 5000 menekültről beszélünk Észak-Afrikából, és ők sürgősen igénylik Európa figyelmét, az 5000 emberrel kapcsolatosan valamit tisztázni kell. 5000 menekültről beszélünk, és Agnul ból egyesek Szúszába mentek, mások Lambedúszába, és van még több ember, még egy másik 5000, akiket ezekhez hozzá lehetne adni, és őket is be kellene fogadni Darnurból, és ez Európának erkölcsi kötelezettsége. Ahogyan korábban mondták, még nem csak 5000, hanem akár további 10.000 emberről is beszélhetünk. Köszönöm. Jean Lambert is szót kér, tessék parancsolni. Um, az egyik olyan kérdés, ami már többször felmerült a menekült ügyi politikával kapcsolatosan különböző tagállamok összefüggésében, hogy a családegyesítéssel kapcsolatosan is problémákat látunk, amikor megnyitjuk a lehetőséget ennek a politikának az alkalmazására. Ami a szervezett áttelepítést illeti, a családegyesítés ott is nehézségként vagy aggályként merül fel, e fel. És ha igen, akkor milyen választ tudnak rá adni? Tudom, hogy mit mondanak az EU irányelvek, és tudom, hogy sok tagállamban még vannak hiányosságok, de nagyon érdekelne, hogy milyen érvek merülnek fel ennek alapján. No more requests for the floor. Többen nem kértek szót, nem tudom, hogy még esetleg szeretnének reagálni erre a két kérdésre? Uh, for the question on the... Ami az 5000 menekültet életi. Igazából egy olyan esetjogról van szó, a menedékkérőkkel és most az elismert menekültekkel kapcsolatosan, sokaknak Libiából indult az ügye, vagyis ott indult el az, az eljárás, de a libiai hivatalt lezárták egy időre. Sok szomáliai, eritreai, dájfuri volt Libiában, akik soha nem tudták felvenni a libiai hivatalunkkal a kapcsolatot az ottani helyzet miatt. Úgyhogy most többféle státuszról beszélünk, elismert menekültekről, menedékkérőkről, és olyanokról, akik fel sem tudták már a libiai irodánkkal venni a kapcsolatot, amikor átléptek a határon, és a Susa táborba érkeztek, akkor eseti alapon próbáltuk elbírálni az ügyüket, elismertük őket menekültnek, akkor már más volt a helyzetük, mint aki nem is tudta felvenni a kapcsolatot az irodával. Úgyhogy pontosabban válaszoljak a kérdésére. Van egy ilyen csoport, tehát 4-5 ezer emberről beszélünk. Ők most elismert menekültek, az UNHCR elismerte őket, de az e- esetjog jelen van Líbiában, ami érinti a libiai működésünket. Reméljük, hogy újra tudjuk kezdeni libiai küldetésünket, és akkor a Libiában tartózkodók ügyét is el tudjuk bírálni. Szeretnék ehhez hozzátenni valamit a menekültekkel kapcsolatosan, a lampedusai esetre visszahivatkozva. Általában hezitálunk, amikor azt mondjuk, hogy át kell telepíteni embereket, mert egy közvetlen menekült hullámot képviselnek, de két különböző ö, csoportról beszélünk, azok, akik ott ragadnak a táborokban, és azok, akik bejutnak az EU-ba, de ebben az esetben vannak olyanok, akik visszamentek Tunéziából, Líbiába az útlevelükért, és embercsempészek hozták őket Európába, nem tudták kivárni az áttelepítést. Május után ott volt a tűz, és úgy érezték, nincsenek biztonságban, és ezért inkább kockáztattak, és hajóval indultak útnak. Tehát ez fontos probléma, az áttelepítés sokáig tart, és ebben az esetben így is történt, hogy az embercsempészek hálójába kerültek ezek a személyek, inkább így döntöttek, ami Lambert asszony kérdését illeti. Úgy gondolom, a Dán kormány bizonyára meg tudja válaszolni, hogy számukra probléma-e az áttelepítés után a, fam, a család újraegyesítés. Szerintem nem olyan nagy probléma, hanem inkább az a probléma, hogy a családok összetételét megállapítsuk az áttelepítés során. Ez nagyon nehéz feladat, de biztosítani kell, hogy a menekültek valóban család, egy családhoz tartoznak-e, ha mondjuk egy nő azt mondja, hogy eltűnt a férje, akkor megpróbáljuk meggyőződni erről hogy mondjuk a férje nem éle valahol a tábor másik oldalán. But in the, in the, the many years... Ez hosszú évek óta problémát jelent az áttelepítés során. Persze meg lehet annak a lehetősége, hogy családegyesítést kérnek a többi családtaggal később, de ez a szakpolitikát nem befolyásolja. Nagyon fontos az, hogy az áttelepítési politikák hogyan segíthetnek, vagyis hogy hogyan tudjuk megmenteni az embercsempészettől a menekülteket, és a másik oldalról nézve az, hogyha nem fejlesztjük ezeket a telepítési politikákat, akkor hogyan taszítjuk a menekülteket az embercsempészek kezébe. Ami Lambert asszony kérdését illeti, már volt az UNHCR szerepéről szó, és van egy kis tapasztalatom a terepmunkáról, áttelepítés után, hát nem meglepő, hogy egy keresztény szervezet számára a család fontos kérdés, és mást-mást mond a kormány, vagy a civil társadalom képviselője arról, hogy most jó vagy rossz a helyzet. Az első dolog, hogy amikor az a család összetételét megállapítják, a menekültek különböző híresztelésekről számolnak be, hogy például azt mondják, hogy egy kis családot nem lehet elvinni, aztán utána azt mondják, hogy ha valaki megemlíti a családját, akkor nem kapja meg a menedékjogot, úgyhogy sokféle plegyka terjed. Meg kell állapítani, hogy ki tartozik a családba és ki nem, de sokszor ez nagyon nehéz feladat, különösen ha nagyon nagyok a táborok, vagy valamilyen vészhelyzet van, akkor nincs is rá idő. Sokszor kiderül, hogy a család meghatározása után van ott még egy gyerek, és azt nem is említették, de aztán kiderül, hogy azért, mert féltek, hogy akkor nem választják őket ki. Ez probléma. Az is probléma, hogy mit jelent a család, a család egyesítése kapcsolatosan ez a fogalom is sokszor felmerült Kenyában. Tudjuk, hogy sok sok árva van, akiket örökbe fogadtak, de végül is a klasszikus értelemben nem rokonok, és az áttelepítésnél ez nagyon nehéz helyzet. A mi értelmezésünk szerint ez nem egy család, de mondjuk 20 éve már együtt éltek, és családnak tartják magukat, úgyhogy ez nagyon sok kérdést felvet a család egyesítésnél, a státuszok kérdése, sok menekült egyedül tud csak neki indulni, és az, hogy vigyen valakit magával, már egy pénzügyi problémát jelent. Úgyhogy sok szervezet megpróbál pénzt gyűjteni, hogy a családtagokat is el tudják vinni a menekültek de továbbra is ez nagyon súlyos kérdés és nagyon súlyos probléma. Köszönöm. de Dániában ez nem volt nagyon súlyos probléma, de azért ez fontos kérdés, különösen a kiválasztás tekintetében. Tájékoztatjuk eh, a családegyesítés lehetőségéről és a szabályokról Dániában, hogy mit fogadnak el azzal, hogy belépnek Dániába, és ez nagyon fontos, mert egészen más a családfogalmunk, és nagyon fontos, hogy tájékoztatást kapjanak, pontos tájékoztatást és érthető tájékoztatást a feltételekről, hogy mihez járulnak hozzá, mibe mennek bele. A szelekció során előfordul, hogy nagyon nagy családok akarnak egyszerre belépni Dániába a kisgyermekekkel. Aztán előfordul, hogy a gyerekek olyan szülőkkel élnek, akik nem biológiai szüleik, mert a háborúban meghaltak a szülők, őket is elfogadjuk családként, tehát családnak tekintjük az ilyen csoportosulásokat. Az UNHCR-rel jó az együttműködésünk, és közösen állapítjuk meg, hogy ez most egy család, vagy csak egy baráti társaság. Vannak olyan helyzetek, amikor a nevelt gyermekek élnek egy családban, és akkor is egy családnak tekintjük az ilyen csoportot. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy Thomas asszonynak van-e még mondani valója. Nincsen. Körülnézek, hogy kér-e valaki még szót a teremből. Ha nem, akkor ez azt jelenti, hogy lezárhatjuk Mm, egészen korán ezt a mai ülést, de akkor a záró megjegyzésekre több időnk lesz. Bizottság, tanács és parlament képviseletében, illetve részvételével Jane Lambert fog elnökölni a záró megjegyzések ülésszakán. Okay. Um... Rendben. Tudom, hogy sokaknak már el kell menniük különböző okokból kifakadóan, de hát mégiscsak le kell zárnunk ezt a mai napot. Minden, amit hallottunk, az nagyon hasznos volt, érdekes volt számunkra. Nagyon sok fontos információt kaptunk ami a parlament számára segít majd a horizontális kérdések esetében. És így jobban meg vizsgálni a különböző javaslatokat, amik esetlegesen jövőben érkeznek hozzánk. De szeretném megkérdezni a bizottsági, illetve a tanácsi kollégáimat, hogy kívánnak-e néhány szót szólni mit gondolnak, hogy milyen irányba tudunk elmozdulni, és majd néhány szót szólok én is a parlament nevében. A bizottság képviselőjét kérem meg, hogy szóljon hozzá. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Először is szeretném ott folytatni, amit ön is elmondott, hogy nagyon érdekes volt ez a mai nap. Rengeteget tanultunk. Nyomon követtük a vitát, És meghallgattuk a kritikus eh, megérzéseket is, ezek is nagyon hasznosak voltak, ezeket figyelembe vesszük, és szerintem ez jó alapot kíván a további viták számára az elkövetkező hetekben, hónapokban. A jövőről beszélt, ahogy önök is tudják, a második generációs eh, jogszabályok esetében az a cél, hogy javítsuk a koherenciát a különböző eszközök között, és egyszerűsítsük az eljárásokat az Európai Unióban. Szeretnénk csökkenteni a költseket, illetve a, a terheket is. Ezen kívül szeretnénk növelni a védelem általános minőségét, és szeretnénk eltérni a minimum standardok elképzelését, ami az eddigi jogalkotásokat jellemezte. Többször hangsúlyozták a különböző felszólalók azt, hogy közös magas standardokat kell létrehozni, mindemellett szeretnénk elkerülni a különböző hiányosságokat, és ebben az esetben a bizottság csak azt tudja tenni, hogy a két társjogalkotóhoz fordul a parlament és a tanácshoz. És el kell mondjam, hogy szeretnénk az önök segítségét igénybe venni ahhoz, hogy elérjük ezt a magas standardot. A lengyel elnökség nagyon sokat tett, és szeretnénk köszönetet mondani mindenért, és már várjuk a jövőbeli munkát. Hangsúlyoznom kell azt, hogy mindannyian tudjuk, hogy milyen fajta kompromisszumra van szükség ahhoz, hogy elérjünk egy megállapodáshoz, akkor, hogyha szeretnénk a 2012-es határidőt tartani, viszont minden félnek azért valamit ehhez fel kell adnia, és ez már többször hangsúlyozása került, ez mindannyiunk általános érdeke. A jogokatási keretnek egyértelműnek és rugalmasnak kell lennie, és foglalkoznia kell azokkal az aggályokkal, amiket az Európai Parlament és a tagállamok vetettek fel. Azt hiszem, hogy itt lezárhatom, és elmondhatom, hogy a bizottság továbbra is rendelkezésükre áll, és remélhetőleg a két együtt működünk, és tényleg szemtünk önökre. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, mondja az elnök, és a társ jogalkotóhoz fordulok, intézményi szempontból, Sosztek úré a szó. A tanács bel- és igazságügyi részéről. Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek. Két pontom lenne. Szerintem unalmas lenne mind a hét panelen végigmenni, csak két pontom lenne Nagyon érdekes vitát hallhatunk a letelepítésről, és természetesen az elnökség és mindenki a tanácsban tudja azt, hogy a letelepítés az egyik legfontosabb aspektusa a kül ö, ö, politikai részének, a menekültügyi politikának, és nagyon aktívak itt a tagállamok önkéntes alapon. Tíz olyan tagállam van, ahol van ilyen áttelepítési program jelenleg. Az Európai Unió önmagában ö, sem ö, tétlen, támogatjuk az ilyen fajta kezdeményezéseket az Európai Menekültügyi Alapból, és azt várjuk, hogy ezek a lehetőségeket ki lehet majd terjeszteni a jövőbeli pénzügyi perspektíva által. Ahogy mondtam, van egy kezdeményezés jelenleg, viszont ahogy az lenni szokott, ez megakadt az alkalmazandó szabályok, illetve az intézőközi együttműködés miatt nem látunk olyan kompromisszumot, ami mindenki számára kielégítő lett volna, de mindenképpen szeretnék egy ilyet találni. Megerősíthetem, hogy van egy ilyen fajta elkötelezettség annak irányába, hogy ez megvalósul. A második pontom a belső aspektusához kötődik a, a menekültügyi politikának, és ez egy sokkal alapvetőbb jellegű véleményem szerint. tanács tagjai, illetve az elnökség egyetetlenek abban, hogy a menekültügyi rendszer a tagállamokban egyáltalán nem tökéletes. A tanács tagjai és az elnökség is egyetettenek abban, hogy bizonyos tagállamoknak segítségre van szüksége ebben a tekintetben, és az Európai Tanács 27 tagállam konszenzus alapján megerősítette azt, hogy szükség van arra, hogy egy közös európai menekültügyi rendszert lehessen elfogadni 2012 végére. Ezt megerősítették júniusban is. Azonban ez nem jelenti azt, hogy a tagállami standardok egyetemesek lennének, egyáltalán nem. Hallhattunk példákat arra, hogy mik a legrosszabb gyakorlatok, például nyelv vagy tolmácsolás szempontjából. De vannak legjobb gyakorlatok is. Hallhattunk arról is, illetve egy példát hallottunk egy ír példáról, Tehát nem volt megfelelő itt az ír példában a menekültek kezelése, vagy arról is hallhattunk, hogy egy esetet kezelő úgy viselkedik, mint egy rendőr, de a legtöbb olyan személy, aki menekültekkel dolgozik, az nagyon keményen dolgozik, és nagyon kis pénzből kell kijönniük munkájuk során. Miért mondom ezt el? Azért, mert ez alkalmazható a menekült, hogy menekültügyi csomagról szóló tárgyalásokra és Nagyon nehezek a tárgyalások. Először is 27 nagyon különböző menekült ugye eljárásra van szó, csak nem harmonizáltak. First generation of union acts in this area established minimum standards. Minimum standardokat határoztak meg, viszont másfél évig ezek egyáltalán nem is voltak érvényben. Tehát azzal kapcsolatban is bizonytalanság volt, hogy olyan kellene működnie. Harmadsorban nagyon sok rendelkezés alapvető jogokat fogalmaznak meg, és nagyon sok mindenben ezek függnek az adott tagállam jogi előírásait, és ezeket nehéz megváltoztatni. Harmadik sorban ez egyértelmű volt a vita alapján a fogotartás területén, hogy ez egy olyan jogi terület, ahol még a bírósági gyakorlat, az Európai Bírósági Gyakorlat is eléggé bizonytalan. Vegyük például azokat az ajánlásokat, amiket a miniszterek tanácsa adott ki a fogadtatással kapcsolatban. Nézzük meg a második okot, ami ahhoz vezethet, hogy bizonyítékokat kell beadni, és meg kell néznünk a rendelkezéseket itt, azt láthatjuk, hogy elég kicsi az rámutatás a bíróság vagy bárki más részéről. Végezetül nagyon sok standard, amit megfogalmaztak ebben a szövegben, az túlmutat azokon a garanciákon, amelyek elérhetőek az állampolgárok, a tagállami állampolgárok számára is akár. És azt a kérdést is meg kell válaszolnunk, hogy van-e ok arra, hogy több legyen a garancia a ugye, aspektus szempontjából a harmadik országból származók számára. Nagyon ö, kicsi a költségvetés, és emiatt lehet, hogy túlságosan nehezek a tárgyalások. Más szóval úgy gondoljuk, hogy túlságosan könnyű úgy jellemezni ezteket a tárgyalásokat, mint egyfajta harcot a a tanácssal, azonban nem erről van szó. Amire szembe kell néznünk az az, hogy vegyes helyzet van az európai menekült ügy kapcsán, vannak, ahol jó példák vannak, és nagyon nehéz a jogi eszközöket meghatározni kompromisszum alapján. Az Európai Tanács, ahogy mondtam, az elején már elkötelezte magát amellett, hogy dűlőre jut ezen szolgál kapcsolatban 2011 végére, tehát a, a trió végére a lengyel elnökség mindent megtesz annak érdekében, hogy valóban legyen egy ilyen fajta lendület, viszont a Dán elnökséggel is együttműködünk, a ciprusi elnökséggel is együttműködünk. And hopefully as everybody has said. És ahogy eh, mindenki elmondta, remélhetőleg ez valóban működőképes lesz, de az utolsó pontom az lengyel elnökséghez kötődik. A lengy- az elnökség csak annyira erős, mint amennyire a tagállamokat képvisel, de szerintem a lengyel elnökség pozitív dinamikát hozott ebbe. Köszönöm szépen, köszönöm, mondja az elnök, köszönöm szépen hogy felvázolta a nehézségeket a dossziét övezően. A parlament tudta már ezt a múltban is, amikor társadalmatokká váltunk a dossziékkal kapcsolatban, és tudjuk, hogy vannak nehézségek, de azt is el kell mondani, hogy néha úgy érezzük, hogyha kiterítjük a kártyáinkat most itt, hogy néha visszatérünk a tanácstól, néha úgy érezzük, hogy nem az igazi kérdésekről folyik a vita, hanem néha olyan, mint hogyha meg kellene győzni az embereket arról, hogy tényleg itt egy komoly kérdésre van szó, és meg kell jutatni azt, hogy hogyan tudunk ebből kikerülni, ebből a ö, pad helyzetből. Tehát beszélni kell arról, kinek mi a legjobb érdeke Nincsenek illúzióink azzal kapcsolatban, hogy milyen nehézségek vannak egyes tagállamokban a politikai klímát illetően. De úgy gondolom mindenképpen felelősségünk van a menekült ügy, illetve a védelem kapcsán. Vannak bizonyos politikai erők, amelyek szerencsére nincsenek hatalmon, és emiatt is nagyon fontos, hogy foglalkozzunk ilyen sok ember jólétével. Tehát mindenképpen mindannyiunk kívánsága az, hogy a lehető legjobb eredményt tudjuk elérni, és valóban így jövőt tudjunk kínálni sokak számára, akiknek ilyen szörnyű körülmények között kell élniük ezen a földön. Az Európai Parlament szempontjából mindenképpen szeretnénk folytatni a munkát, van egy informális kapcsolatartó csoport is a menekült ügyel kapcsolatban, a horizontális ügyekkel is foglalkoznunk kell, amelyeket felvetettek, például a sérülékeny csoportok, a különleges figyelmet igénylő csoportokkal foglalkoznunk kell. Ezen kívül 2012-ben tényleg szeretnénk lezárni most már a menekültügyi dossziét, Hát valószínűleg erre nem januárban fog sor kerülni, de reméljük, hogy sikerül dőlőre jutni 2012-re, és foglalkoznunk kell bizonyos kérdésekkel, amelyek aggályra adnak okot. És a jó gyakorlatot kell megtalálni, ami már létezik bizonyos tagállamokban, és azokra már hallottunk rengeteget a mai nap során. for is the best possible practices. A lehető legjobb gyakorlatokat kell begyűjteni a tagállamoktól, ezeket kell elterjeszteni. Tehát ez lenne egy tanulási folyamat. Még egy dolog, amit szeretnék elmondani, de nem szeretném fenntartani az embereket természetesen, de jövő héten beszélünk a szakképesítési irányelvről, Reméljük azért fogunk, sor kerül majd erre is. Lesznek korrelációs táblázatok is, de mindenképpen ez egy erőlépés jelentene már ebben a dossziéban. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett ezen a mai vitán egész nap. Valóban hozzájöttek ahhoz, hogy igazán gazdag legyen ez a vita, és valóban fantasztikus információkkal távozhatunk haza és köszönöm szépen a tolmácsoknak, akik eh, itt maradtak velünk, és eh, köszönöm mindenkinek, aki segített megszervezni ezt a mai eh, napot, és reméljük, hogy pozitív eredményeket tudunk elérni, és reméljük, hogy, hogy az 5000 személy, akivel Tunézia foglalkozik, ők nem fognak fedésbe merülni. Köszönöm szépen, és mindenkinek jó utat haza!